Köszönöm, hogy eljöttek mai meghallgatásunkra. Témánk a külpolitika, azon belül az ASEAN-nal és Dél-Kelet-Ázsiával folytatott uniós kapcsolatok helyzete, és tisztelettel köszöntöm körünkben az ASEAN főtitkár helyettesét, Nian Lin urat, akit ugyanúgy, mint valamennyi előadónkat sok szeretettel üdvözlök. A mai ülésünket a weben keresztül webstreaminges technológiával lehet követni, tehát aki megnyomja a mikrofonját, azt a tévé közvetíti az interneten. Azért fontos ez a mai alkalom, mert egy kis ismeretszerzés célját szolgálja, hogy vajon az EU-ASEAN kapcsolatokat milyen irányban érdemes továbbfejleszteni. Bütikófer úr sajnos ennek a témának az előadója. Ich, uh... ich protestiere. Tiltakozom, elnök úr. Nagy lelkesedéssel uh, vettem át ezt a témát. Úgy értette az elnök, hogy Bütikófer úr nem szívesen foglalkozott ezzel a témával. Elfogadjuk a tiltakozást. Nos, tehát a téma akkor is fontos. Az Európai Unió éppen azt tervezi, hogy hét ASEAN tagállammal együttműködési megállapodást írjon alá. Tehát ez a jövő együttműködési szempontjából egy mérföldkő, és ebben a kapcsolatrendszerben Dél-Kelet-Ázsia országai nem csak gazdasági és kereskedelmi okokból keresik velünk a kapcsolatot, és mi is velük, hanem azért is, mert globális és regionális jelentősége van, sőt kül- és biztonságpolitikai jelentősége is annak, hogy együttműködünk egymással, vagy sem. Tehát nem csak kereskedelemről van szó. Ahogy a világ változik, ahogy azt látjuk, hogy ebben a régióban hatalmas hatalmi erőeltolódások történnek, és egyes országok erre rá is játszanak, annál fontosabb a már amúgy is régóta meglévő kapcsolatrendszer talán még jobban elmélyíteni, és a közös érdekeket eh, nyíltan megfogalmazni, hogy válságos időszakokban is eh, lehessen számítani egymásra. Nagyon sok aspektusa van ennek a témának, és éppen ezért hívtunk meg ennyi előadót, például Várneke asszonyt, aki majd a civil szféra szempontjából világítja meg a kérdést, és a többi előadónkat is, akik mind egy-egy aspektusra fognak rávilágítani. Először a főtitkár helyettes urat kérem, aki az ASEAN főtitkár helyettese tehát, hogy tájékoztasson minket arról, hogy hol tart az ASEAN belső integrációja, és vázolja föl, hogy az önök szempontjából az EU-ASEAN kapcsolatoknak milyen perspektívái vannak. A többi előadónk pedig konkrétabb részkérdésekkel fognak foglalkozni. konkrét együttműködési területekkel, de még egy kis tudományos megközelítést is majd meghallgatunk. Még mielőtt azonban ezeknek az előadásoknak helyet adnék, meg szeretném kérni Werner Langen urat, aki a dél-kelet-ázsiai országokkal folytatott közös parlamenti delegáció elnöke, hogy vezesse be a témát. Köszönöm, elnök úr! Excellenciás urak, nagykövet urak és hölgyek, főtitkár helyettes úr, az ASEAN delegáció elnökeként nagy öröm számomra, hogy itt a külügyi bizottság ad helyet ennek a találkozónak. Az ASEAN delegációban tíz ASEAN országgal tartunk kapcsolatot már a kezdeti időtől kezdve. Ezek a kapcsolatok mindig jók voltak és folyamatosan javultak. Most a külügyi bizottság, és ez nagy örömömre szolgál, különös jelentőséget szentel ennek a témának. Korábban egy kicsit az volt a helyzet, hogy Kína uralta az ázsiai kapcsolatrendszert, és nem ez a tíz ország, már pedig ezeknek a gazdasági potenciája, társadalmi fejlődése és jövőbeli tervei és az ASEAN 2015-ös terve, amely 2018-19-re is tervezett célokat, talán jelentősebb Kínánál, és örülök, hogy Robert Goebbels is itt van, alelnökünk, és annak is, hogy ez egy kiváló időpontban jön létre ez az eszmesere, hiszen az azán érezhetően nő Európa prioritás listáján az azán szerepe és a stratégiai együttműködés szerepe. Egy erős ASEAN régió és a saját már említett 2015-ös agendája az ASEAN-nak, az EU számára is érdekes, felkeltette az Európai Uniós tagállamok érdeklődését, és nagyszerű, hogy az ASEAN főtitkár helyettese ma körünkben van, Jakartából. Az utóbbi hónapok politikai trendjei jelentős dolgokat hoztak. Tájföldön stabilitás uralkodik, béke folyamat kezdődött, Tájföld és Kambodzsa között nyílt és konstruktív a párbeszéd. Burmán a demokrácia felé történik elmozdulás emberi jogi területen is jelentős eredményeket értek el egy emberi jogi bizottság alakult, és egy emberi jogi kártát fogalmazott meg az ASEAN is. Az Európai Parlament emberi jogi albizottságában egyes megfigyelők, amely ugye a külügyi bizottság albizottsága, szerint még gyorsabban is előre lehetne lépni, de azért ne felejtsük el, hogy ezek hatalmas eredmények. Nyilván a benemavatkozás elve vezérel minket, ugyanakkor a konszenzusos döntéshozást mi csak üdvözölni tudjuk, és úgy tűnik, hogy a számos területen egyre inkább megvalósul. Ideértve azokat az emberi jogi eszközöket, amelyeket az ASEAN magának megfogalmazott. Brock elnök úr utalt rá, hogy nemrégiben a külkereskedelmi bizottságban a Szingapur, Malajzia, Vietnám, Tájföld négyesről beszéltünk a kereskedelmi megállapodások kapcsán, és úgy néz ki, hogy Indonézia és a Fülöp-szigetek is csatlakozik ehhez a körhöz. Az azonban nem tetszett nekem, hogy az Európai Bizottság erre azt mondta, hogy a gyors előrelépéshez a bizottságnál hiányzik a megfelelő szakembergárda. Ha a politikai akarat megvan a partnerség elmélyítésére, akkor igenis teremtsék meg ennek a személy állományát, ez a kutya kötelessége a bizottságnak. Persze középtávon az lenne a legjobb, ha az egész Azánnal sikerülne szabadkereskedelmi zónát kialakítanunk, de ehhez még az egyes országok közötti különbségek talán túl nagyok. Bütikó Ferúr rámutat arra, hogy miért fontos stratégiailag mindkét fél számára az együttműködés. Még két dolgot hozzáfűznék ehhez. Az Európai Parlament az ASEAN országok parlamentjeivel eddig is együttműködött. Az utóbbi évek során Többször szerveztünk Dél-Amerika, földközi tenger, Kelet-Európa, és a közel-kelet számára közös parlamenti közgyűléseket. Sajnos az ASEAN-nal egyelőre még nem volt ilyen szintű a kapcsolatunk, az egyes országok parlamentjeivel persze volt, de ilyen szintre még nem sikerült azt emelni. az AZEP lenne az ASEAN parlamenti dimenziója. Most éppen azt vizsgáljuk, hogy a következő AZEP, az Asia Europe Parliamentary Partnership 2014-ben itt az Európai Parlamentben összehívható lenne-e, miközben persze a május nálunk a választások időszaka. Az ASEAN és az AZEP kapcsán el kell mondani, hogy az ASEAN-nak van saját parlamentközi közgyűlése, ezt tovább lehetne erősíteni, és intézmény struktúráit megerősíteni. Az ASEAN e, egy határokon átnyúló integrációt segítő keret, és e, a külügyi bizottságunk örül annak, hogyha az ASEAN-nal intézményi kapcsolatokat és rendszeres kapcsolatokat sikerül neki alakítanunk. Ezért egy EU-ASEAN parlamenti közgyűlés kialakítása a többi regionális parlamenti közgyűlések mintájára napi renden van, és örülnék annak, hogyha megtárgyaltuk a gazdasági, politikai és emberi jogi kérdéseket ez a téma is napirendjére kerülne az együttműködésnek. Talán Bütikófer úr majd erről a jelentésében is megfogalmaz néhány pozitív mondatot. Valamennyiüknek hasznos tanácskozást kívánok. Köszönjük, Langen úr! Akkor most rátérünk az egyes előadóinkra. Megadom főtitkár helyettes úrnak, milyen Lin úrnak a szót, az ezen főtitkár helyettesének. Uh, tisztelt Elmar Brook úr, az Európai Parlament AFED szakbizottságának elnöke. Tisztelt Werner Lange úr, a dél-kelet-ázsiai országokkal foglalkozó delegáció elnöke. Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Először is hadd mondjam el, hogy az ASEAN főtitkára melegen üdvözlő önöket. Ő nem tud sajnos itt lenni, mert más elfoglaltságai vannak. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy főtitkár úr üzenetét átadjam önöknek. A dél-kelet-ázsiai országok szövetsége, az ASEAN, nagyon nagy jelentőséget tulajdonít az Európai Unióval folytatott hosszú kapcsolatának, és mindent megtesz azért, hogy elérjük a célkitűzéseinket, hogy kiépítsük az ázián közösséget 2015-re. Az, eu és, az EU és az ASEAN mind a két fél számára hasznos együttműködést él meg. Kérem, hogy hadd ismertessem önöket ar- önökkel azt, hogy milyen fejlemények történtek az ASEAN közösségben. 2015 közeledik, ezért az ASEAN közösség építése és integrációja egyre sűrűbb, egyre fokozottabb lett. Az ASEAN közösség három legfőbb pillérében történt előrelépés, politikai biztonság, gazdaság, illetve szociális és kulturális eh, kérdések. A politikai pillérben azt láthatjuk, hogy az 1976-os szerződést egyre nagyobb mértékben sikerül megvalósítani ez a regionális kormányzás alapköve, több mint 20 nem ASEAN ország is már partner, partnerünk ebben. Tavaly júliusban írta le a szerződést az EU, Franciaország, illetve az Egyesült Királyság is. Ez is mutatja, hogy az EU mennyire elkötelezett az ASEAN iránt, illetve hogy magasabb szintre emelkedtek az EU-ASEAN kapcsolatok. Az ASEAN vallja, hogy az atomfegyvereket le kell szerelni, atommentes övezetté kívánja, terül, kívánja tenni eh, Dél-Kelet-Ázsiát. A Dél-Kelet a dél-kelet-ázsiai atommentes övezetről szóló ö, eh, megállapodást tíz ázsiai ország is aláírta, hogy ezt megvalósítsuk. Párbeszédet folytatunk azon országokkal, ahol van atomfegyver, és ennek a, ennek a e, e, szerződésnek a jegyzőkönyvét próbáljuk e, tárgyalás alapjává tenni. Az emberi jogok védelme is fontos feladatunk, ezzel kapcsolatban is elfogadtuk egy fontos dokumentumot, egy nyilatkozatot, és megpróbáljuk azt elérni, hogy az ASEAN országok Ban az emberi jogokkal foglalkozó bizottságok, az elcsa eh, ezt ratifikálhassa. Egy védelmi miniszteri találkozó zajlott nemrégében az ASEAN belül. A konfliktus megelőzés, illetve a konfliktus kezelés volt ennek a témája. Itt a eh, humanitárius eh, segítségnyújtásról is beszéltek. A regionális béke és stabilitás fontos célkitűzésünk. A regionális konfliktusokat mindenképpen békésen kell megoldani. A Százián mindent megtesz azért, hogy a délkelet tenger partján elhelyezkedő országok közötti megállapodást ö, mindenki aláírja, és ennek érvényt lehessen szerezni. Ami a külügyeket illeti, a párbeszéd partnerekkel fokozzuk a kapcsolatot, nemzetközi szervezetekkel is, és más külső felekkel. Tehát egyre bővül partnerországaink, tárgyaló partnereink köre. Az, az ASEAN egy hatalmas regionális szervezet, a béke, a gazdaság és gazdagság, a stabilitás letéteményes ez. Több mint 70 emelségi ország és szervezet nevezett ki nagykövetet az ázeánhoz, és a harmadik világ országaiban is vannak ázeán képviseletek. Az ázeán tehát mindent megtesz azért, hogy együtt tudjuk működni megfelelően a világ más részén elhelyezkedő partnereinkkel. Az ASEAN gazdasági közösség célkitűzéseinek is nagyon nagy részét sikerült megvalósítani. Az ázánon belüli vám tarifákat gyakorlatilag teljesen sikerült megszüntetni, és a nem tarifális vám akadályok területén is előre mozdulás történt. Próbáljuk harmonizálni a különböző a különböző országok szabályozását, illetve a tőkáramlást is megfelelően harmonizáljuk. 2015-ig próbáljuk elérni a teljes mértékű gazdasági regionalitás megszületését. Az azért tagállamok között a Ausztráliával, Kínával, Japánnal, Koreával és Új-Zélanddal folytatunk szabadkereskedelmi egyezményről szóló tárgyalásokat. Ezt próbáljuk mi hamarabb lezárni, és az ázsiai csendes óceáni térségben ezzel próbáljuk szorosabbra fonni a gazdasági együttműködés. Ez 3 milliárd piacát jelenti, 70 trilliós dolláros piac ez, amely jelentős része a világkereskedelemnek. A gazdasági pilléren belül szeretném azt kiemelni, hogy hogy is néz ki a régió gazdasága. A, a becslések szerint 5,3 és 6 század 6 között lesz jövőre majd a gazdasági növekedés. Ez 5% volt tavaly. Rendkívül versenyképesek az ASEAN országok a feldolgozott fogyasztói termékek esetében. A régió gazdasági növekedése általában a belső növekedéshez kapcsolódik. A globális kereskedelem körülbelül 3%-kal nő majd csak idén, a múlt évben ez 2,7%, az ASEAN országok érez, érzékelni fogják ezt, ami az exportjukat illeti. Ami a globális pénzügyi rendszert illeti, valószínűleg, hogyha tovább romlanak a feltételek, akkor az a régió tőke piacára is negatív hatással lesz, illetve ez begyűrözik a reálgazdaságba is, de úgy tűnik, hogy eddig az ASEAN pénzügyi piacai elég jól viselkednek, ugyanakkor még mindig elég nagy a biztonsági ráta a világpiac hatására. A, az alacsony külső kereslet, a növekvő energiárak, az egyensúly hiány miatt E, ezek ellenére elég jó a gazdasági kilátások az ASEAN-ban. Valószínűleg a, a globális világkereskedelmi, világgazdasági e, fejlemények hatására csökkenni fog az ASEAN-ban is a fejlődés, de ezért, ezért van szükség a különböző intézkedésekre, például a magánbefektetés ösztönzésére, hogy a belső piacot tudjuk stimulálni. A tíz évvel ezelőtti állapothoz képest sokkal jobban fel van készülve most az ASEAN arra, hogy a különböző e, világpiaci vagy világgazdasági problémákat megfelelően állja. A régióban profitképes a banki szektor is, és ezáltal sokkal ellenállóbb az ázal most, mint tíz évvel ezelőtt. A szociális és kulturális pillérem belül is nagyon nagy előrepések történtek. Emberközpontú ázeán szeretnék kialakítani az oktatásra, nagyon odafigyelünk, illetve a malária, a HIV és más bejelentés köteles betegségek esetében is nagyon nagy az előrelépés. Egy nagyon, egy nagyon komoly egy nagyon komoly humanitárius segélyekkel foglalkozó raktára sikerült kialakítanunk, felkészülve a különböző lehetséges katasztrófákra megpróbáljuk elérni azt, hogy az embereket egymással jobban össze tudjuk kötni, ezért egy regionális tervet fogadtunk el. Az ASEAN közösség azt szeretné elérni, hogy a fizikai, az intézményi és az emberek közötti kapcsolatot javítsuk. Az ASEANon belüli erőforrásokat kell ehhez kapcsolni, a pénzügyi pi- piacokról, illetve belső befektetőktől, magánbefektetőktől, vagy akár kívülről az EU-ból, EU-tól is. Az ASEAN integráció a hatékony kapacitás fejlesztő programokra épül Kambodzsában, Laoszban, Vietnámban. A kapcsolatépítés nagyon fontos a infrastruktúrális területen is, itt is szeretnék bevonni a magántőkét. Ezen a területen nagyon komoly előrelépés történt. Az idén áprilisi 22-án csúcson megegyeztek abban, hogy milyen célkitűzéseket kell megvalósítani 2015-ig, illetve hogy 2015 utánra milyen célkitűzéseket fogalmazunk meg. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, nagykövet, hölgyek és urak, hölgyeim és uraim! Most az ASEAN-EU megerősített együttműködésről szeretnék beszélni. Politikai, biztonsági együttműködés az első téma. 2017-ben lesz a 10 éves évforduló, és ezen ezen alkalomból elfogadtunk egy nyilatkozatot a megerősített partnerségről, ebben egyfajta hosszú távú jövőkép olvasható hogyan is, alakíthass, hogyan is valósíthatjuk meg közös télkitűzéseinket. Az EU aktívan részt vett az ASEAN regionális fórumon, melynek célja a béke és a stabilitás terjesztése párbeszéden keresztül az ázsiai és csendes-óceáni térségben. Rendszeresen tart a miniszteri szintű konferenciákat az EU és az ASEAN, és ez nagyon jót tett a párbeszédnek olyan témákban, amely mind a két fél számára rendkívül érdekes. És ez nagyon sokat segített az EU kapcsolatok fejlesztésében is. Gazdasági, a gazdasági vetülete ennek az együttműködésnek nagyon nagy. 12 12,6%-kal nőtt a két térség közötti külkereskedelem. Tíz, illetve 6 százalékkal nőtt az Európai Unióból érkező és az Európa érkező kivitel, illetve bevitel. Az EU-ból az ASEAN-ban irányuló külföldi működő tőke 7%-kal nőtt. Ez 18 milliárdos a dollárnak fele meg. Az EU az ASEAN harmadik legnagyobb külkereskedelmi programa, és a legnagyobb a legnagyobb külföldi befektető, a külföldi működő tőke 16% az EU-ból érkezik. A szegdőletes párbeszédet folytatjuk, ezt föl kívánjuk fejleszteni még jobban, és a két régió között ezáltal szorosabban válhat az együttműködés. ASEAN-EU Business csúcsot 2011 óta szerveznek. Erre az eseményre mindkét régióból nagyon sok üzletember érkezik. Fejlesztési együttműködés, az EU továbbra is fontos partnere az ASEAN-nak. Az évek során a közösségi építésben, közösségépítésben sokat segített az EU. Az EU-nak hiszen megvan a saját tapasztalata a regionális integrációról, és ez nagyon sokat segített az ASEAN-on, például az ASEAN regionális integrációs támogatás, az EU-ból a RISE rövidítése, illetve egy regionális párbeszéd kezdeményezés is zajlik. Ez nagyon sokat segít a szakpolitikák koordinációjában és sokat segít a közösségépítésen, különböző kereskedelmi kapcsolatokban. Az ezen nevében szeretném megragadni az alkalmat, hogy megbecsülésemet fejezem ki az EU-nak ezen támogatásért, és remélem, hogy az ASEAN kiépítésében az EU továbbra is a legfőbb partner lesz, és együtt dolgozhatunk azon, hogy 2015. december 31-ig megvalósuljon az ASEAN. Illetve a 2015 utáni célkütőzéseket is szeretnénk az EU-val közösen elérni. Úgy vélem, hogy az ASEAN és az EU a következő kérdésekre figyelhetnének oda jövőben. A partners, partneri kapcsolat meg, megerősítése hogy a, meg, hogy a fokozott együttműködést 2013-2017-re megvalósítsuk, ez a tavaly áprilisi nyilatkozat megvalósítása lenne. A regionális együttműködés politikai, biztonsági, gazdasági, szociális, kulturális és kereskedelmi területeken történő megvalósítása. Nagyon fontos az, hogy több szintű fórumokon is fokozzuk az együttműködést az ensz belül, például ezen többszintű rendszert kell tehát továbbfejleszteni, és ahol szükséges, ott közös álláspontot kialakítani. Nagyon fontos, hogy megerősítsük a politikai párbeszédet az EU és az ASEAN között, ezzel az ASEAN és az EU közös értékeit tudjuk jobban elérni, a béke és a stabilitás, illetve a gazdagság kialakításával az dél-kelet-ázsiai területen. A kereskedelem és a beruházások fejlesztése az ASEAN-on belül, illetve az ASEAN és az EU közötti kapcsolatokban. A szabadkereskedelmi megállapodással kapcsolatos tárgyalásokat kéne ismételten felvenni, és 2014 végig lezárni. Fontos a összekapcsolódásról szóló terv megvalósítása. Az ASEAN szívesen tanulna az EU-s tapasztalatból a fizikai infrastruktúrák és a fejlett csúcs technológiák területén. Fejlesztési együttműködés támogatása olyan területeken, amely az ASEAN országok fejlesztéséhez, fejlődéséhez illik. Zárszóként hadd mondjam el azt, hogy az ASEAN rendkívül fontos szerepet játszott a régió stabilitásában, a gazdaság megteremtésében. Az ASEAN továbbra is mozgató rugója lesz ennek a fejlődésnek. A jelenlegi gazdasági és pénzügyi problémák ellenére, amelyek az EU-ban tapasztalhatók, az ASEAN továbbra is nagy bizalommal fordul az EU felé, és várjuk, hogy szorosabbra fogjuk a két régió közötti együttműködést. Ezt úgy lehet elérni, hogy megfelelő politikai akarat alakul ki mindkét fél részéről, és így magasabb szintre emelkednek ezek a fokozatok. Ez megfelelő körülményeket teremt ahhoz, hogy a szakpolitikai célkitűzéseket meg tudjuk valósítani, így a szavak tetteké válnak. Köszönöm szépen figyelmüket! Thank you so much. Now... Köszönöm szépen! Most megadom a szót a második előadónknak, Kasten Várneke úrnak, aki az Ázsia-Európa Alapítvány vezérigazgató helyettese. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, tisztelt LP e képviselők, hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés és öröm számomra, hogy ma itt szólhatok önökhöz. Röviden hadd mutassam be a szervezetemet. Az Ázsia Európa Alapítvány az első állandó intézmény az ASEM üléseken. Az Ázsiai Európa találkozók egy fórum, 51 ázsiai és európai tagja van, köztük a 27 EU tagállam és a 10 ASEAN tagállam, valamint az Európai Unió és az ASEAN, mint szervezet, plusz 10 más ázsiai szervezet és két európai ország. Az Ázsiai-Európai Alapítványnál mi összehozzuk az 51 ASEM tagállam különböző szervezeteit, hogy jobban tudjanak együttműködni. Miután ezt elmondtam, szeretném elmondani, hogy én most itt nem annak a szervezetnek a nevében beszélek, amelyet képviselek. Ez egy a kormányközi szervezetként az Ázsia Európa Alapítvány tudatosan nem vesz részt politikai eseményeben. És nem is a német külügyminisztérium munkadom nevében szólok, hanem csak Általános véleményt mondok, 14 éve dolgozom Ázsiában, különösen Dél-Kelet-Ázsiában, és remélem, hogy a tapasztalataim érdekesek és hasznosak lehetnek az önök számára. Az EU és az ASEAN is, amennyire tudom, a világ legjobban integrált eh, szervezetei. De nagy különbségek vannak a e, méretben, a lakosság számában, az integráció mértékében és sok másban. Tehát van sok a jelentős különbség a két szervezet között, abban is, hogy milyen e, szándékkal hozták létre ezt a regionális integrációt. Az EU-t elsősorban egy politikai vízió vezette, békét, prosperitás, jólétet akartak hozni a kontinensre, és gazdasági együttműködéssel ilyen politikai célokat kívántak elérni. Az ASEAN ezzel szemben véleményem szerint elsősorban egy gazdasági víziót követ, jólétet, és persze békét is szeretnének a régióban. A politikai együttműködés az egyik esetben eszköz, a másik esetben cél gazdasági súly, súlyát szeretné növelni az ASEAN elsősorban a Kína és Indiával szemben. A világ figyelme elsősorban Kínára és Indiára irányul. Az ASEAN megpróbálja magát saját fontos gazdasági erőként és hatalomként pozícionálni. Az ASEAN országok kormányai a tagállamaik társadalmainak az együttműködésével egyfajta mellékhatásként a politikai együttműködés mellett megteremtették a békét és a jólétet is, folyamatos gazdasági növekedést. A közvetlen cél a 2015-ben az ASEAN közösség létrehozása. Az ASEAN nagy erőfeszítéseket tesz a céljai megvalósítása érdekében, de 2015-ben még nem feltétlenül teljesül ki a belső piac létrehozása, hanem csak egyfajta leltár készítés lesz, hogy mit sikerült elérni, és milyen feladatok várnak még rájuk. Az ASEAN ezzel együtt Ázsiában egy folyamatosan növekvő erő, ami nyilvánvalóan megérdemli az EU figyelmét. Másik fontos növekedési modellként Ebben a régióban van e, Indonézia, a G20-ak tagja, a legnagyobb muzulmán lakossággal rendelkező ország, és mérsékelt e, iszlám e, ország, amelyet érdemes támogatni. Dél-Kelet-Ázsia és az ASEAN növekvő jelentőséget felismerte az EU, és egyre nagyobb figyelmet szentelt az elmúlt években az ázsiai csendes utáni térségnek, és különösen Dél-Kelet-Ázsiának. A két regionális szervezet, az EU és az ASEAN kapcsolatával kapcsolat összefüggésben Látnunk kell azt, hogy mind a két integrációnak érdeke a kereskedelem eh, erősítése, növelése. Eh, miután másik félnek is ugyanaz a víziója, ugyanazok az érdekei, ugyanazok a célkitűzése és a prioritásai, ezzel együtt eh, látni kell a különbségeket is. Az, hogy EU, az EU elsősorban egy politikai célokat követett lét, az ASEAN pedig gazdaságiakat. Sok esetben a két monológá alakul a párbeszéd a két szervezet között, és nem történik előrelépés. Nézzük egy kicsit a percepció kérdését. Mit látnák az európaiak, hogyha Ázsiára, az asean gondolnak? hogyan látják az ázsiaiak Európát és az európaiak Ázsiát. 18 ASEAN országban 2010 és 2012 között egy felmérés, egy elemzés, média elemzés, véleményvezérek vélekedésének az elemzése alapján. Nos, az európaiak Ázsiát növekvő hatalomnak látják, ez is Kínát, később kevésbé Indiát. Az asean kapcsolatban nem meglepő, de sajnos nem nagyon pozitívak voltak az eredmények. Tehát az európaiak eh, nem ismerik az asean és nincsenek tisztában a regionális dinamikával. Európai újságcikkek elemzése alapján eh, ezeknek csak az másfél százaléka foglalkozott az ASEAN-nal, Japánnal 15 százalék, Indiával 14 százalék és Kínával 35 százalék. Másodszorban a közvéleményben az ASEAN a NAFTA utáni helyre került. Média újságírók megkérdezésével kiderült, hogy az ő számukra sem prioritás az ASEAN. Nagyon sokat kell tehát még az ASEAN-nak dolgozni, hogy jobban ismertét tegye magát Európában. És mit látnak az ázsiaiak, hogyha az eu gondolnak? Nos, a 2010-12-es államadóság válságról tudnak az ázsiaiak elsősorban. 8000 cikk elemzés alapján 53%-a az euróválság tükrén keresztül tekint Európára de néhány pozitív kereskedelemmel összefüggő történetet is megemlíthetünk. Az eurozóna válságának Ázsiára gyakorolt hatása kapcsán azért felismerik Ázsiák, hogy mennyien szoros az összefüggés, mennyire kapcsolódik egymáshoz az Ázsia és Európa gazdasága. De a dél-kelet-ázsiai országok elsősorban azért Kínára koncentrálnak, és az EU csak ötödik helyen szerepel, Japán, az USA és mások után. Egyébként az EU-t általában Ázsiában eh, modernek tekintik, eh, békésnek és hatékonynak ebben a sorrendben. Érdekes módon negatív konnotációjú eh, szavak közül az arrogáns állt első helyen, utána az agresszív, majd az álszent. Németországról tudnak a legtöbbet az összes EU tagállam közül. Angela Merkel szövetségi kancellár, a leginkább elismert és a leginkább ismert európai vezetőt követte, Nikolas Sárközi, és abban az időben nyilvánvalóan Papandreou görög miniszterelnök került a harmadik helyre. Németország Ról tudnak tehát a legtöbbet, majd Franciaország, az Egyesült Királyság és Görögország következik. Ami a hatalmat illeti, az ázsiaiak az EU-t csak a tagállamaikon keresztül látják nagy-Britannia és Franciaország, két atomhatalom, és Németország, mint nagy gazdasági hatalom. Ez elvezet a következő megalapításomhoz. Megvannak a veszélye, hogy a dividat impera eh, válik meghatározóvá Európában az oszd meg és uralkodj elve. Eh, az ASEAN nagyon szoros kétoldalú kapcsolatokat tart eh, a 37, az, az ASZEM 37 eh, európai eh, országával, és eh, nem csak az EU tagállamokkal. Három területen is tetten ére. Az EU tagállamok ASEAN-nal ápolt külön kapcsolatai, akkor pozitívak, hogyha ez nem rivalizál az EU közös erőfeszítéseivel. Az ASEAN amikor Kínával, az USA-val, vagy másokkal partneri kapcsolatban van, akkor ezt ASEAN plusz egynek nevezik. Az ASEAN plusz egy, mert eh, az EU viszonylatában az EU-Ázsia eh, párbeszédet jelenti. Az EU tagállamok kapcsán mindig felmerül annak a veszélye, hogy az EU túl nagy hatalmat testesít meg, és ezért az ázsiaiak inkább külön-külön állnak kapcsolatban az EU tagállamokkal, és nem az EU-val, mint szervezettel. Ez azonban hátrányosá válhat az EU számára. De hát az EU tagállamok ASEAN-hoz fűződő kapcsolatai ki kell, hogy egészítsék az EU és az ASEAN kapcsolatait, de nem szabad, hogy ezt helyettesítsék. Ázsiában még több fórumot kell megemlítenünk, melynek részese az ASEAN. Idén Például először a nem ASEAN biztonsági fórumon, a Sánkvila párbeszédben is részt vesz az Európai Unió, de a csúcs találkozókon nem vett részt, nem vett részt, és nem hívták meg a dél-kelet-ázsiai különböző csúcs találkozókra. Az EU Sokszor azt mondja, hogy az ASEAN-nal és Ázsiával elmélyültebb kapcsolatokra törekszik. De ugyanakkor ezt meggyőzőbben kellene bizonyítani a véleményem szerint, ott, ahol már rész, részese a folyamatoknak, állandóságra kell törekednie. Az EU-nak és az EU tagállamoknak rendszeresen magas szinten képviseltetve kell kellene részt a különböző ázsiai fórumokon, találkozókon. Láthatjuk például, hogy az éves EU-ázsiai csúcs találkozón, illetve az amerikai-ázsiai csúcs találkozón, valamint az éves APEC csúcs találkozókon nagyon magas szintű a részvétel tehát az amerikaiak erre törekednek. Obama is, Clinton is részt vettek a Szent találkozón és a Sangila párbeszédben a biztonsági kérdésekkel foglalkozó magas szintű fórumon az amerikai hadügyminiszter rendszeresen részt vesz, és 2011-ben nagykövetségi részvétellel számolhatunk. Az EU-ASEAN 2007. novemberében tartották a, az első csúcs találkozót, amikor is megünnepelték a, az első csúcs találkozó 30. évfordulóját. Az EU-t tartalmi kérdések ünnepelték, és amennyire a só annak az évek a márciusában külügyminiszterek eh, találkoztak, és megerősítették az EU és az ASZÁN közötti együttműködést szimbolikusan is, és eh, tartalmában is. Európaiak részéről nem volt elég, eh, nem tartották kívánatosnak a legmagasabb szintű részvételt. Amikor kinyitották az ajtókat, akkor az állam és kormányfők nagyon kényelmes székeket, fotelokat találtak. E, a második szintű résztvevők pedig a fotelek mögötti székeken, kényelmetlen székeken kellett, hogy üljenek. Mi volt ennek a célja? Talán azt akarták érzékeltetni az ázsiak, hogy érezzétek ti is azt, ahogyan mi érezzük magunkat állandóan másodrangunak. Ez a percepció része. Mit árul ez nekünk? Amikor ázsiaiak részt vesznek egy konferencián, először is körülnéznek, megnézik, hogy ki van ott, milyen pozíciót töltenek be a résztvevők a részvétel, a részvevők szintje azt jelzi számukra, hogy mennyire tartják fontosnak az adott találkozót. Hogyha ők államfői szinten vesznek részt egy találkozón, akkor elvárják, hogy a másik fél is, is ugyanígy járjon el. Ez nagyon fontos az ázsiek számára. A forma a dolgok elején nagyon fontos. Ez jelképezi azt, hogy mennyire érdeklődik a másik fél a partnere iránt. Tehát sokszor a forma megelőzi a tartalmat, a funkció követi a formát, hogy visszaerre fordítsunk egy építészeti elvet. Következtetésünk az lehet, hogy ha az EU hogy akarja, hogy az ASEAN őt nagyon értékes, fontos partnernek, partnernek tartja, akkor az EU egyenlő partnerként kell, hogy tekintsen Ázsiára, az ra tisztelettel kell kezelnie, bizalommal kell, hogy viseltessen, szövetségest kell, hogy lásson benne hogyha az EU azt akarja, hogy az ASEAN erős partnerként fogadja el, akkor az EU-nak egységesen kell fellépnie egy tímként, egy mindenkiért, mindenki egyért. Hogyha komoly partnerek színében akar feltűnni az EU, akkor jelen kell lennie minden meccsen, és nem küldhet második csapatot a pályára mert Ázsiával kapcsolatban ahhoz, hogy beszéljünk egymással, lehoz oda, először oda kell mennünk. Now in, in my capacity... Most pedig, mint az AFED bizottság al elnöke, megadom a szót Szerini Ali úrnak a szót, aki Dereszelemben misszió vezető. Parancsoljon! Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr! Nem kívánok uh, semmit hozzáfűzni ahhoz, amit az előttem szóló az EU ezen kapcsolatokról mondott, de azt szeretném elmondani, hogy Brunájban, Dereszelemben van most idén az ASEAN csúcs találkozó, és Brunei tudatában van annak, hogy milyen nagy feladat az, amit az ASEAN magára vállalt. Októberben mi leszünk tehát a 23. Azán Sús találkozónak a helyt adói, szervezői. És az Azára épp úgy jellemző, mint bármely nemzetközi szervezetre, hogy a magas szintű jelenét nagyon fontos. Az idei ülés témája témái olyanok lesznek, amelyek közvetlenül érintik a polgárokat, az ifjúság helyzete, a katasztrófák, a klímaváltozás, a fejlesztési segítségnyújtás. És gyakorlatilag az Our People, Our Future cím foglalja össze azt, hogy miről lesz szó. Megpróbáljuk az ASEAN közösségépítési erőfeszítéseit összefogni, jobban megfogalmazni a közös célokat. A tavalyi évhez képest, és jövőre majd a, a Myanmari burmai konferenciához képest kell elhelyeznünk magunkat. Igyekeztünk mindenkivel konzultálni, valamennyi ASEAN partnerországgal ezekről a kérdésekről előzetesen, főleg a kényes és bonyolult kérdésekről. És a saját intézményi kapacitásunkat is fejleszteni kellett, és külkapcsolati rendszerünket, hogy ennek meg tudjunk felelni. Reméljük, hogy az EU mellett Norvégia is megfigyelőként jelen lesz majd. Két dolgot szeretnék még elmondani. Az ezen EU külügyminiszterek tanácsán és idén is legmagasabb szintű volt és lesz a képviselet, ezt reméljük. Várjuk a főképviselő asszonyt júliusban, remélem, hogy el tud jönni. Végül pedig reméljük, elnök úr, hogy a délkelet ázsiai országokban. Hamarosan Langen úr vezetésével az EU delegációt fogadhatjuk. E, ezzel, ha hozzánk is eljön, akkor a tizedik ASEAN országot is meglátogatja ez a delegáció, és remélem, hogy ez majd a jövőben is más országokban folytatódik. Köszönjük! Butiköffer úr kap most szót. Köszönöm, elnök úr. És köszönöm főtitkár helyettes úrnak és Várnek úrnak is az előadásokat. Mindkettőjükhöz szeretnék kérdéseket intézni, ha megengedik. Főtitkár helyettes úr, ön arról beszélt, hogy az ASEAN népközpontú, emberközpontú és az emberek közötti kapcsolatokat prioritásként kezelő szervezet kíván lenni. Szeretném ezt kibontani látva öntől. Az emberek közötti kapcsolatok erősítése az Azán és EU viszonylatban is érvényes-e? Várneke úrhoz pedig azt a kérdést szeretném intézni, hogy mivel nem fejtette ki hogy az Európai Parlament ön szerint milyen szerepet játszhatna a kapcsolatrendszer elmélyítésében, talán egyszerűen eh, erről is néhány szót. És mindkét előadótól kérdezem a harmadik kérdésemet, amely egyébként Langen úr bevezetőjéhez kapcsolódik, ha létrejöhetne esetleg egy EU-ASEAN közös közgyűlés, akkor önök szerint ez milyen lenne, illetve érdemese erre törekedni? Látnak-e ebben perspektívát? Jegle asszony kíván megszólalni. Jeglászony, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm az előadóinknak az információkat. Németül beszélhetek, ugye? Igen. Nos, tehát köszönöm Önöknek az információkat. Mindenki hallja a tolmácsolást? És ezek az információk, vagy legalábbis egy részük elgondolkodtattak engem. Főtitkár helyettes úr, igaz, hogy az európai szint talán sokáig nem figyelt kellőképpen oda az ASEAN országokra. És az is igaz, amikor elmondja, hogy az egyes azán országok egyenként sem ö, néztek eddig különösebben az EU irányába, hanem inkább csak az egyes tagállamok irányába. És akkor ezek után az is úgy tűnik, hogy megalapítható, hogy különbözőek az érdekeink. Az Európai Uniónak gazdasági érdekei mellett, amelyek persze nyilván nagyon fontosak, nem csak tagállami érdekei vannak, hanem EU szintű etikai, emberi jogi kérdései is vannak, ezek nekünk fontosak. Ha ezt nézzük, és ugyanakkor Nyilván hosszú távon tényleg arra törekszünk, hogy szabadkereskedelmi, közös szabadkereskedelmi övezetet hozzunk létre, akkor fennáll az az egyensúlytalanság, hogy ö, önök szerint nekünk még mit kéne tenni azért, hogy ez megvalósulhasson? Van-e önöknek is nem gazdasági jellegű felvetése? mert eddig a gyakorlat mutatta meg, hogy azért vannak korlátok, de ezeket talán meg lehetne fogalmazni nyíltan. Önök szerint mi az, amit mindkét oldalnak meg kellene fontolnia ahhoz, hogy el lehessen lépni egy ilyen célmegvalósítása felé? Milyen feladata van az EU-nak önök szerint ebben a perspektívában? Gomes asszony? Köszönöm szépen a szót. Nagyon érdekes volt mindkét előadás, és Verneke úr több megjegyzését különösen kedveltem. Bütikófer úrhoz hasonlóan én is arra szeretnék rákérdezni, hogy a, az emberek közötti, polgárok közötti cserét önök hogyan képzelik el, és azt is, hogy önök hogyan látják az indonéziai trend, az utóbbi tíz év trendje Indonéziában, ugye a világ legnagyobb demokráciája és egyben legnagyobb iszlám országa is, a saját modelljét az, az belül mennyire nyomatja. Ugye Burmában, Myanmarban is látunk pozitív jeleket, Egy kollégám, aki ott volt Indonéziában egy konferencián, elmondta nekem éppen ma, hogy Indonéziának nagyon komoly programja van a társadalmi biztonság, biztosítás kialakítására, és ez nem húzza szét, ez a teljesen külön út az ASEAN-t. Aztán rá szeretnék kérdezni arra, hogy az ASEAN mennyiben tölti be a biztonság teremtés funkcióját. Ugye a paraziták, a korokozók elleni harc, amelyre ön is utalt, ez kiválóan működött összefogásban. De hogyan lehet a lakosság biztonságát biztonságpolitikai értelemben is garantálni. Ugye tudjuk, hogy a Kína melletti tengerek környékén nagyon sok feszültség van. Szingapurban is attól tartanak, hogy eszkalálódik a feszültség. Kína és Japán kapcsolata is egyre feszültebb. Hogyan tudja az ASEAN ezt kezelni vagy enyhíteni? Köszönöm. Mielőtt a következő felszólalnak megadnám a szót, szeretnék két birmániai úrnak, urat kö, ö, üdvözölni, Mimho úr és Min ó urat szeretném üdvözölni, ez egyik az első a képviselőház, a másik pedig a felsőház képviselője, tagja. Szeretném őket itt üdvözölni az Európai Parlamentben. Bene. Mm, prossimo oratore, eh, Goebbels. Goebbels úr a következő hozzászól. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, Nekem több kérdésem, megjegyzésem lenne az Ázsia-Európa Egyesület vezetőjéhez is. Ugye elmondta, hogy mi európaiak nem figyeltünk kellően oda az ASEAN kapcsolatrendszerre, nem tekintettük őket természetes tárgyalófelünknek. Jó a gazdasági kapcsolataink, az ASEAN országokkal általában, ennek is vannak bizonyítékai, de amikor az európaiok a gazdaságról beszélnek, akkor egyből utána az emberi jogokról is beszélnek, és számunkra ezek valóban fontosak. És az a benyomásom, hogy ugyan teszünk közös deklarációkat, amelyek kielégítik az ASEAN konferenciákon ott lévők közönségét, meg esetleg az európai felet is, de ezek gyakran eléggé álszentek, ezek a nyilatkozatok, vagy enyhén szólva felszínesek. Például sürgősséggel csütörtökön délután Strasbourgban elfogadtunk egy nyilatkozatot, amely nem igazán megalapozott, gondolom én magam is. Amikor az ezen országokkal találkozunk, már pedig ugye 85 óta rendszeresek a kapcsolatok, azóta az emberi jogok helyzete nagyon sokat javult ebben a régióban, a világ ezen régiójában, és a munkavállalók jogai is javultak, bár nagyok a különbségek az egyes ezen országok között, sőt egyes ezen országokban már jobbak a körülmények, mint az EU egyes országaiban. De talán gyakran fölösleges és rossz nyomást gyakorlunk az ASEAN országokra. Például ugye milyen már lesz majd az ASEAN soros elnöke, erről itt éppen beszéltünk, és A parlament pedig elítélte a burmai kormányt, mint katonai diktatúrát. De az ASEAN-nak sikerült diszkrét módon, anélkül, hogy így konfrontálódott volna, felkérnie Myanmart arra, hogy, hogy lemondjon az elnökségről, és ez a fajta diplomácia sokkal sikeresebb, mint amit gyakran mi űzünk itt. Tehát a konfliktusok kezelésének önök adott esetben jobb urai, és a legrosszabbat így elkerülték. Ami pedig a, az ezen országok parlamentjeivel folytatott kapcsolatokat illeti, én az Európai Parlament képviselőként már háromszor is részt vettem a lájpában. Ez egy sokkal formálisabb közösség, mint itt a miénk. A ASEF megnyilvánulása, de Werner Langen úrhoz hasonlóan én is azt mondanám, hogy jó lenne, hogyha a parlamentek, az azán parlamentek képviselőivel egy struktúráltabb párbeszédünk lenne. Tavaly ott voltam tehát egy ilyen vitán, ott éppen a, a Kína, dél-kínai tenger konfliktusáról volt szó, valódi politikai vitát hallottunk, és Ez nyilván egy olyan kérdés, ami nagyon foglalkoztatja nem csak a környéket, hanem más régióit is a világnak, amit talán gyakran eddig itt mi nem kezeltünk kellőképpen, kellő figyelemmel. Akkor kérem előadóinkat, hogy válaszoljanak a felvetésekre. Először Linn úrnak adok szót. Thank you, Chair. Um... Köszönöm szépen, elnök úr. Először is válaszolnék arra a kérdésre, ami az ember központú ASEAN és az ember közötti kapcsolatra utalt. Régóta, régebben az ASEAN-t egyfajta bürokratikus szervezetnek vélték, amely kormány közi megközelítésű, ezzel tisztában vannak a vezetők is. Éppen ezért a civil szervezetekkel rendszeresen találkozunk minden egyes csúcs találkozón, és így rendszeres tehát a, az együttműködés. Az el, a legutóbbi csúcson a vezetők rádöbbentek arra, hogy az embereket is be kell vonni ezekbe a folyamatokba, tehát az embereket szeretnék láthatóbbá tenni, illetve az embereket tájékoztatni az ASEAN-ról. Mi tehát az emberi központú ASEAN szeretnék megvalósítani? Még ezt nem sikerült elérni, de szerintem jó irányba haladunk, és a vezetők is tudják ezt. Ami az emberek közötti kapcsolatteremtést illeti, ezt úgy lehet elősegíteni, hogy a fizikai kapcsolatrendszer is létrejön, hisz ugye nincsenek utak, nincsenek hidak, akkor nem lehet sem a régión belül, sem a régión kívülről utazni. A konnektivitás, összekapcsolódás tervnek ez az egyik legfontosabb vonulata. az infrastruktúrális kapcsolatteremtésnél kértünk partnereink segítségét, ami pedig a két régió közötti, emberek közötti kapcsolatteremtést illeti. Jó lenne, hogyha a mi lakosaink többet utaznának, vagy akár a egyetemi diákok esetében csereprogramokon keresztül is meg lehet ezt valósítani. A régión belül Japánba, Kínába látogatnak az egyetemi diákok. Hát fiatalok esetében könnyebb megoldani ezt a fajta ö, találkozást, jobb lenne, hogyha az iskolákban például többet hallanának a tanulók a régiónkról. Ezáltal talán mindkét fél jobban tisztában lenne azzal, hogy mit jelent az ASEAN és mi az EU. Nézzük a következő kérdést. Arra utaltak a képviselők, hogy hogy hogy az EU-nak milyen érdekei vannak, stb. stb. Erre nem én fogok válaszolni, nézzük a szabadkereskedelmi együttműködést, megegyezést. Az EU-nak vannak oldalú megállapodásai országokkal a régión belül, de azt gondolom, hogy a régiók közötti, tehát az EU-ASEAN közötti szabadkereskedelmi még jelenleg nem megvalósítható. A delegáció, az EU-s delegáció is erről tájékoztatott, tehát teljes mértékben meg kell valósítani a közösségi célkitűzéseinket, utána lehet erről szó. Nagyra értékelem azt, amit a kétoldalú módszerrel eddig elértek, de lehet, hogy 2015 után visszatérhetünk a témára olyan kérdést is kaptam, hogy hogyan segíthetnek. Hát az EU sokat segített, ezt köszönjük, de alapvetően az integrációs szükségleténket kell kielégíteni, az összekapcsolódás a legfontosabb célkitűzésünk jelenleg, és szeretnénk 2015-re megvalósítani a gazdasági közösséget, tehát a fejlesztési szakadékot kell kidalni. segítséget kapunk sokszor olyan, sokszor olyan területeken, amelyek a fejlődésbeli különbséget hivatottak lecsökkenteni, legfőképpen azon négy tagállammal kapcsolatban, a tagállammal kapcsolatban, amelyek később csatlakoztak. Itt lehetne segíteni, ezek a prioritásaink. Hogyha ezeket megvizsgálnánk, megvizsgálnák, akkor talán tudnának segíteni. Illetve szívesen veszünk bármi olyan tapasztalatot, amelyet az integrációról, vagy integrációval kapcsolatban szereztek, vagy az emberek közötti kommunikációtól, ezt, ezt is szívesen veszük. Minden szívesen veszünk önöktől, de leginkább az integráció érdekel most minket, tehát egy közösséget szeretnénk kialakítani 2015-ig, ezek a prioritási területeink, ezt kéne önöknek is megvizsgálni, hogy esetleg tudnának-e segíteni, és nagyon örülnék, hogy együtt tudnánk működni. Köszönöm. Akkor még egy kérdés. Azt hiszem a kollégám válaszol ennek a kérdésnek az első részére, a második pedig az ezen biztonsági szerepéről szól, említették a kalózkodást. Mi azt hiszem egy megbízható platform vagyunk. Az országok az ezen keretén belül, vagy a különböző felek e, keretén belül találkozhatnak. Ez az egyetlen olyan fórum, ahol a koreai félsziget mint hat országgal találkozik, egyeztethet. Tehát ez egy kiváló fórum, és a két fél közötti tárgyalások jelenleg ugye megakadtak, hogyha van egy ilyen platform, az csak segíthet. I think uh, there are other platforms, but I don't have the, uh, much. Nem nagyon van már időm, úgyhogy uh, a kollégának szeretném átadni a szót. Thank you. Thank you for your questions. Köszönöm a kérdéseket. Először is Pitik Kófer úr kérdésére szeretnék válaszolni. Az ASEAN és az EU közötti személyes kapcsolatok kérdése. Az Ázsia-Európa alapítványnál um, sok területen szereztünk tapasztalatokat. Oktatás, kultúra, ilyen területek, nagyon sokan csere. Nem szükségszerűen utaz választattunk partnereket máshova, csak megkönnyítjük az együttműködést, az ilyen cseréket, összehozunk politikusokat, akik megvitatják a fontos kérdéseket, akár másik kontinensen dolgozók között is megkönnyítjük a kapcsolatfelvételt, tehát akik szeretnének részt venni ilyen személyes kapcsolatokban, azok ennek köszönhetően jobban tudnak majd dolgozni, hogyha így hálózatokat, kapcsolatrendszereket hoznak létre. A honlapunkat kérem látogassák meg, és ott elolvashatják, hogy az ASZÁN és az EU kontextusában milyen munkát végeztünk. Megkérdezték, hogy az Európai Parlament milyen szerepet tölthet be az ASZÁN-nal kapcsolatban ami először eszembe jutott az ASEAN parlamentközi közgyűlés, ez az IPA, ez egyfajta európai normáknak megfelelő képződmény. Érdemes talán velük felvenni a kapcsolatot. Én tudom, hogy a német kormány létrehozott egy titkárságot, és hm, építik a kapcsolatokat, van kommunikáció közöttük az IPA-val, tehát érdemes kapcsolatba kerülni, felmérni, hogy mire van szükségük, nem buldózerként azt mondani, hogy mi itt az Európai Parlamentben mindent jobban tudunk, hanem fel kell mérni, hogy nekik mire van szükségük, mit szeretnének, és aztán meglátják, hogy Európa mit tud nekik kínálni. Ugyanez vonatkozik a biztonsági kérdéskörre. Az ASEAN-nak itt sok tevékenysége van, amiben az EU nem vesz részt. Tehát érdemes lenne felmérni, hogy mik érdeklik őket, mind dolgoznak, milyen munkacsoportok működnek, milyen témákkal foglalkoznak, említették például a kalózkodást, mit tud az EU kínálni. És ha ezt megtudták, akkor kínálják fel azt, amire szükségük van. Talán, hogy van-e értelme egy EU-ASEAN közös közgyűlésnek, hát erről nincs tapasztalatom, összesen önökre bízom, hogy részszerűnek tartják-e. Jégle asszony felvetette a gazdasági szerepvállalást, azután etikai kérdések. Ehm, nos, Ázsiával kapcsolatban én csak nagyon általánosságban mindig azt szoktam ajánlani, hogy Nyugodtan mondják meg, amit gondolnak, amit hisznek, um, ami fontos az önök számukra, de figyeljenek oda a másik félre is, a partnerre. Az emberi jogok területén például mit, mik a legfontosabb aggályok Ázsiában? Mások, mint a mieink, más hogy állnak hozzá az emberi jogok kérdéséhez Ázsiában. Tehát érdemes elmondani, hogy mi ezt hogyan látjuk, utána pedig figyeljünk oda rájuk, hogy ők mit mondanak, és így lehet eh, egyenlő partnerként eh, velük együttműködni. Gomez asszony említette a biztonság kérdéskörét. Nos, az ACSI misszió ennek a legsikeresebb példája. Az EU itt egy ASEAN misszióban vett részt. Ez is talán egy másik formában valami ilyesmit még életre lehetne hívni. Ez persze a kormányok kell, hogy eldöntsék, hogy ez, eh, erre van-e lehetőség. Végül az utolsó kérdés. Említett említette a képviselő, hogy lehet-e kicsit nyomás alá helyezni, vagy peer pressure-nek kitenni az országokat. Ez Oroszország esetében próbáljuk, vagy próbálják sokszor az országok, és talán ugyanezt az ASEAN országokkal szemben is érdemes lenne megpróbálni. Ugyanakkor fontos, hogy európaiak, amikor ASEAN országokkal kerülnek kapcsolatba, akkor mindig abból induljanak ki, hogy Kik is ezek az emberek, akiket segíteni akarunk, akikkel szorosabb kapcsolatot szeretnénk létrehozni, és kérdezzék meg, hogy milyen támogatásra van szükségük, mit szeretnének hiszen lehet, hogy mi valamit fontosnak gondolunk itt Európában, vagy a világ más részén, de sokkal jobb, hogyha párbeszédet eh, létesítünk a partnereinkkel, és nem mi akarunk diktálni. Köszönöm. Most folytatjuk a programot. Az utolsó három előadónk közül. Az első eh, Jonathan Holzlag, a Brussels Institute of Contemporary China Studies eh, kutatója. Őt követi majd eh, dr. Clara Portela, politikatudományok professzora a Szingapúri Egyetemen, és végül Jürgen Rüland professzor, a Freiburgi Egyetemen a dél-kelet-ázsiai tanulmányok oktatója. Üdvözlöm Önöket, és Holszlág úr először a szó. Azt javaslom, hogy talán cseréljük meg a sorrendet. Ön egyenesen jött Szingapurból. Azt javaslom tehát, hogy Clara Portela kezdje a sort, hogy rá feltétel, hiszen előbb el kell mennie. Köszönöm. Tehát még van fél óránk, de azért nagyon köszönöm, hogy ezt felajánlotta. Akkor hagyj legyek nagyon rövid. Az előadásom három részre osztható. Az első az Európai Uniónak milyen stratégiai érdeke fűződik az ASEAN országokhoz, azután eh, hogyan látjuk egymást, és eh, hogyan alakulnak a kapcsolatok. Ezt talán át is fogom ugrani, és eh, inkább javaslatokat fogok tenni arra, hogy hogyan lehetne erősíteni ezt a partneri kapcsolatot. Ha elolvassák a azt a jelentést, amit háttéranyagként azt hiszem önök is megkaptak. A fő érvem az, hogy valóban erősíteni kell az ASEAN-hoz fűződő kapcsolatokat. Ez egy kulcsfontosságú, de nem teljesen evidens partneri kapcsolat. Több hozzászóló elmondta már, hogy a régió közé együttműködés nagyon fontos és motiváló tényező a kapcsolatok elmélyítésére serkenthet minket, geopolitikai érdeke is fűzőnek Európának ahhoz, hogy eh, erősödjön az ASEAN-nal a kapcsolat. Amikor aztán az együttműködés erősítéséhez érkezünk, szerintem kulcsfontosságú az Európai Unió számára, hogy eh, azon túlmenően, hogy szélesíti a kapcsolatot, eh, nem feltétlenül a különböző eszmecserek és fórumok szélesítésére kellene helyezni a hangsúlyt, hanem arra, hogy hogyan lehet valami plusz létrehozni, szinergiahatásokat, úgy növelve a hatékonyságot. Az és anyagban elsősorban azt javasolom, hogy világosan fogalmazzuk meg a prioritásokat. A biztonsági kérdések kapcsán azt gondolom, hogy az ASEAN és az EU közötti kapcsolatot eh, alapvetően a munka megosztásra kell építeni. Véleményem szerint nem nagyon hasznos, és nem is szükséges az, az e EU számára, hogy megpróbáljon a biztonság területén főszereplővé válni ebben a régióban. De azért az ASEAN szempontjából fontos lenne, hogyha az EU a sok százezer expert, dél-kelet-ázsiai expert számára, akik a világ számos régiójában élnek, az EU a politikai súlyával nagyobb biztonságot tudna teremteni. A gazdasági együttműködés. Itt nagy olvastóságra van szükség, amikor a kívánságainkat megfogalmazzuk. Itt is persze új utakat kell nyitni a gazdasági együttműködés előtt, és látni kell azt, hogy ennek milyen hatása lehet azután eh, az ASEAN gyengébb tagjaira. A DigiTrade egyik friss tanulmánya, azt 2010-ben készült, világosá tette, hogy a gyengébb ASEAN tagok a kereskedelem liberalizációjából nem feltétlenül előnyöket kovácsolnak. Ha az asean akarjuk erősíteni, akkor az nagyon kifinomult kereskedelem politikára van szüksége, ami sokkal több, mint egy egyszerű liberalizáció. Kölcsönös aggályos kérdés az urbanizáció. Ez a legnagyobb kihívás, amelyel Dél-Kelet-Ázsia szembesül. És nyilvánvalóan ez egy olyan nagyon fontos terület, ahol még sokkal többet tudnánk együttműködni. Ha már azt említettem, hogy jó prioritásokat kell meghatározni, és nos a fő kihívás a koordináció erősítése. Mindenek előtt a külügyi szolgálatnak nagyobb szerepet kell játszani a Ázsiai ASEAN diplomatákkal beszélgetve azt tapasztaltam, hogy elég szkeptikusak a EU külügyi szolgálatának a tevékenységéről, tevékenységével kapcsolatban. Az LKS e munkájának a legfontosabb eleme az kellene legyen, hogy erősítse az együttműködést a tagállamok és a partnerek között, még mielőtt új kezdeményezéseket tesz. Az ASEAN országok miniszteri találkozói kapcsán megint csak a külügyi szolgálat sokkal jobban kellene, hogy áravonalasítsa a programokat, egyeztessen, koordináljon a tagállami fővárosokkal. Többször is beszéltünk arról, hogy fontos programjaink vannak, mint a regionális integrációs támogatási program, azután Ázsia mm, különböző hálózatokba történő bekapcsolásának a masterplanje, több erőfeszítésre lenne szükség, hogy javuljon a koordináció az EU27, illetve most már 28 tagállamok között a programok tekintetében is. Most írok egy tanulmányt a beruházásokról, de hát miután nagyon kevés az idő, ezt most átugrom, és rögtön a konklúziókra térnék rá. Csak megismételni tudom, erőteljesebb partnerség kiépítésének a kulcsszava a hatékonyság, nem a méret, hanem az, hogy hatékonyabban és operatívabban valósítsuk meg, amivel már most is foglalkozunk. Köszönöm szépen, hogy ilyen rövid volt. Clara Portéla asszony. Thank you very much. So my presentation is being... Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy most jelenik meg a most jelenik meg a, a prezentációm a képernyőn. Nagyon röviden szeretném elmondani azt, amit, amiről beszélni készült, de tudom, hogy nincs túl sok idő. Arról szeretném, azt szeretném elmondani, hogy az ASEAN milyen aspektusa a legfontosabb az EU-ASEAN együttműködés szempontjából. Nézzük az, az ASEAN eredetét. Nos, nem integrációs projektként indult az ASEAN, a gazdasági integrációt csak a 90-es évektől fogva képzelik el. Az ASEAN-nak volt meg volt egy saját modus operandia, amely jelentősen eltér az EU-étól. Alapvetően a, ö, ö, általában ASEAN módnak hívják ezt. A szuverenitás elvén működik ez, kormányközi döntéshozatal történik, konszenzus és konzultáció útján hozzák a, a döntéseket, és nagyon fontos az, hogy más felek milyen véleményen vannak egy-egy döntésről. 2007-ben alakult meg az ASEAN karta, akkor írták ezt alá. Azért született meg ez a karta, hogy szabály által vezérelt közösség legyen az ASEAN, egyfajta jogi személyiséget kapott, és három közösséget, három közösség kialakulásáról szól a karta. Az ASEAN karta aláírása mérföldkő volt az ASEAN intézményesítése útján. Korábban ez egyáltalán nem volt jellemző, de az ASEAN modus operandit megtartották. Továbbra sincsen parlamenti dimenziója. Az az elnök még a leírása után se. Van egyfajta kezdeményezés, de azért ez nem túl hangsúlyos. Nézzük a három közösséget. Minden egyes pillér esetében, vagy közösség esetében van előrelépés, nagyon eltér ez az Európai Uniós megközelítéstől. Van egy, az első pillér a szociokulturális közösség, a második a politikai biztonsági közösség, és a harmadik a gazdasági közösség. A, valószínűleg a gazdasági közösség hasonlít a legjobban a mi EU-s első pillérünkhez. A másik kettővel kapcsolatban, ugye ne felejtjük el az, hogy a szociális kulturális közösségemben van egy emberi jogi testület, Nos, megerősített együttműködés van bizonyos ASEAN tagállamokkal, bár nincs mindenki ugyanolyan szinten képviselt ebben az együttműködésben. Ugyanezt elmondhatjuk a politikai biztonsági közösségről. Itt is van biztonsági együttműködés például a kalózkodás esetében. Itt nem az összes ASEAN tag vesz részt ez hasonlít az európai megerősített együttműködéshez, már régóta beszélünk erről itt az EU-ban, és gyakorlatilag az összes együttműködési területen megfigyelhető már ez a jelenség. Most röviden a jelenlegi kihívásokról szeretnék beszélni. A múltban a hatalmas kulturális különbség volt a jellemző, és hát gazdasági szempontból is nagyon-nagyon voltak az eltérések az olyan tagállamok között. Ez ezért az együttműködést szerették volna e, előtérbe helyezni, és ne felejtjük el, hogy bizonyos tagállamokban elég komoly volt a politikai stabilitás hiánya is. Kína gazdaság és politikai hatalma egyre inkább domináns az ASEAN térségben, és a dél-kínai tengerrel kapcsolatban ugye viták vannak, ez leginkább Vietnámot és Fülöp-szigeteket érinti. És aztán ott van Indonézia felemelkedése is. Néhány szakértő úgy véli, hogy hogy az indonéziai vezetők kevésbé lesznek ASEAN pártiak. Most nem szeretnék beszélni erről a, erről a diáról, a külkapcsolatokról. Egyébként az ASEAN egy nagyon nyílt, nyitott testület. Számos külügyi fórum tagja a régión belül is és kívül is és az olyan regionális fórumnak nagyon a jelentősége, de erről már, erről már beszéltünk, ugye most rátérnék az utolsó diámra. Az EU milyen szerepet játszhat az ASEAN-ban? Ugye az ASEAN is egy alapvetően regionális integrációs projekt, de természetesen nagyon eltér az EU-tól. Az EU-nak szerepe lehet az ASEAN fejlődésében, hiszen meg kell tartani az ASEAN központi jellegét, a multi, a többoldalú megközelítés a multilateralizmus az EU érdeke is, illetve az integ- a regionális integráció is. Alapvetően az integráció területén nyújtott támogatást az EU az ASEAN-nak, de ez megváltozandóban van, hiszen más szereplők is szeretnének jellegű segítséget nyújtani, így aztán az EU-nak fel kell tenni, hogy milyen más területeken tud együttműködni az ASEAN-nal, és hogy, hogy tűnhet ki Nézzük az integrációs segélyt, vagy segítséget. Elképzelhető az is, hogy a Myanmari vagy Burma-beli konfliktus megoldásában nagyobb szerepe legyen az EU-nak, ugye most már Myanmar számos reformot vezetett be, jó útra lépett, az EU-nak itt eu itt is lehet szerepel, például egyes feszültségeket elsimíthat az EU. Aztán a területi viták rendezésével kapcsolatban szinte segített Európa, hiszen Európának elég komoly tapasztalat van ebben. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Ennyi. Speaker, uh, professor. Köszönöm. Jürgen Roland következik. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt főtitkár helyettes úr, tisztelt igazgató helyettes úr, tisztelt parlamenti képviselők. Az ázsiai pénzügyi válság vízválasztó volt a régióban, ez különösen igaz az ASEAN intézményeire, nagyon komoly reformokat eszközölt ez ki. Például az ASEAN kartát hozták létre, illetve 2015-re létre akarják hozni az ASEAN közösséget, egy jogszabályokon alapuló, hatékony és ugyanakkor ember közeli közösséget kívánnak kialakítani. Az ASEAN karta a demokrácia, az emberi jogok tiszteletben tartása, a jogállamiság és a megfelelő kormányzás célkitűzéseit is tartalmazza. Ilyen szempontból az ASEAN tehát mérföldkő volt a szervezet életében, annak ellenére, hogy néhány szakértő azért mégiscsak csalódott, nagyon komoly eh, emberi jogi garanciákat is tartalmaz. Van egy bizottság, egy ezen bizottság, ami az emberi jogokkal foglalkozik, vagy van egy nőjogi, gyermekjogi bizottsága is az ASEAN-nak, az ASEAN-nak van egy emberi jogi nyilatkozata, és ez az összes politikai és polgári jogot tartalmazza, amely az ENSZ emberi jogi nyilatkozatában szerepel, plusz még kulturális, illetve szociális jogokat is. Most jön a de. Mert az ezen kritikusai azt szokták mondani, hogy azért nem teljesen tökéletesek ezek a reformok. A kritikák egy része azt mondja, hogy ezen jogok alapvetően kontextus alapúak. Például nézzük az emberi jogokat, ne fejljük el, hogy nagyon eltérő jog, jogi, vallási és egyéb kulturális konszektusról beszélhetünk a különböző ASEAN tagállamokban. Ne, felejt, ne felejtjük el tehát a múltbeli utalásokat, és hát sok regionális kormány a, a polgárok jogait azért próbálja megnyírbálni. Az emberi jogi nyilatkozat alapvetően az összes emberi jogi generáció elemeit tartalmaz, ez nem baj, de hadd mondjam el azt, hogy ez a három generáció és az ASEAN dokumentum is a kollektív csoportos jogokat, a közösségi hagyományokat hangsúlyozza. Sok civil szervezet ezért elég gyanakvó szerintük a közösségi hagyományokat azért helyezték előtérbe, hogy az emberi jogok megnyír, megnyírbálását valahogyan igazolják, vagy megmagyarázzák. Sokan azt mondják, hogy valójában nincs igazi hatalma az Emberi Jogi Bizottságnak az azánon belül, nem igazán tudnak hatékonyan nyomozni, vagy utána járni dolgoknak. A civil szervezetektől kapnak ugyan kapnak bejelentéseket, vagy panaszokat, de, de a büntetések kiszabása, vagy a, vagy a nyomozás, az nem feladatuk. Alapvetően megelégednek a kapacitás bővítése nézzük a jogállás kérdését, az ENSZ kortára utal az Emberi Jogi Bizottságet, az Emberi Jogi kartal, a nemzeti szuverenitás kérdését is például megkérdőlezik, de a különböző szabályokat vajon lehet-e akkor védeni, hogyha ezek túlmennek a az állami szuverenitásnak nem kötelező érvényű ez a, ez a karta. Nem lehet jogorvoslatot kér, kérni, nincsen ezen bíróság, és a tagállamokat nem lehet szankcionálni, hogyha nem, fel, hogyha nem tartják tiszteletben a kartát. Ha az emberi jogokat megsértük a régión belül azért is szokták kritizálni a kartát, mert az érintett felekkel nem történt meg az egyezés, bizonyos bizonyos reformi jogszabályok mm, megalkotása titokban történt. Ez vonatkozik például a kartára is. Még egy dolog. A civil társadalmi szervezetek nyilvántartásáról szóló jogszabály hasonló, állítólag az 1960-as és 80-as évek állami autoriter jogszabályaihoz. És a döntéshozatalban nem annyira részvétel a lényeg, hanem ez a civil szervezeteket csupán arra kívánja felhasználni ez a karta, illetve az ASEAN, hogy hogy terjessze, és az emberek közé kommunikálja a tartalmat. Az ezen alapvetően kormányközi szervezet, tehát a tagállamok felelősek a jogszabályok végrehajtásáért, illetve a igazságszolgáltatásért. ez, ennél nem szeres, erről nem szeretnénk hosszasan beszélni, mert nem egységes a kép, az azen tagállamok különböznek egymástól, úgyhogy nem érdemes egy ilyen rövid prezentációban erről beszélni. Még néhány kiegészítés az emberi jogi egyezményhez nem, ha, nem hajlandóak igazán csatlakozni a különböző nemzetközi egyezményeknek csak a 36%-át ratifikálták. Aztán az alkotmányokban is nagy az eltérés, van liberális, kozmopolita és egyéni jogok, de a szociális, gazdasági és kulturális jogokról is szó van. Bizonyos tagállamokban vannak olyan tagállamok, ahol kulturális vagy szociális jogok is vannak, de nem elképzelhetetlen az sem, hogy az alkotmányban a halálbüntetésről is szó legyen, vagy a tulajdonhoz való jogról, stb. stb. Sokszor az alkotmányok úgy fogalmaznak, hogy ahogy ilyen és olyan jogszabály ezt kimondja, hát ez egy elég restriktív értelmezés. Sokszor a jogszabályokat sürgősséggel módosítják, vagy változtatják meg, vagy vizsgálják felül. A bírói testület a bíróságok és általában is kérdéses sokszor alkotmányos, az alkotmányos bíróságok szerepe is megkérdőjelezhető. Például az indonéz alkotmánybíróságról azt mondják, hogy eh, nem jellemző rá a korrupció, elég autonóm ez a testület, és nagyon komoly, fontos ítéleteket hoz, amelyek precedens értékűek. A rendőri, a rendőrség sok helyen jelent gondot, hiszen nincs elegendő munkatársuk, alacsony fizetéssel dolgoznak, és így nehéz a reformokat végrehajtani. Le is zárnám most az előadásomat azzal, hogy az EU-nak mit kell tenni az ASEAN-nal kapcsolatos szakpolitikák területén. Az előző szakpolitikák alapvetően a materiális szakciók mentén mozogtak. De hát az ASEAN térség gazdasági szempontból nagyon gyorsan fejlődő, és sokkal evidensebb gazdasági kapcsolat nekik, Kína. Szerintem arra kéne appellálni, hogy a legitimitás, a nemzetközi elismerés, a hírnév sokkal fontosabb lenne az ASEAN számára, ezeket kéne elnyerni. Ez fontos motiváció lehet. Véleményem szerint az ASEAN be kell vonnia az emberi jogi párbeszédbe, de szimmetrikus módon, és nem aszimmetrikus módon, és így felszínre kerülnének az EU-val kapcsolatos problémák is. Itt most megállnék, még a parlamenti együttműködésről beszélnék, de ezt majd későbbre hagyjuk. Bene, mm, tempo è veramente... Köszönöm. Alig van időnk. Elnézést, hogy ilyen szigorú vagyok. Tehát be kell tartani az időt, hogy, tő, hogy hozzászólhassanak a képviselők is. Melendez del Valle és Gomez kollégák jelentkeztek. Kérem, hogy két percre korlátozzák magukat, mert aztán Butikoffer úr vonja le a következtetést, hiszen ő a Melendez del Valle úr. Ed. Köszönöm szépen. Két kérdésem volt most akkor ezt egy kérdésben foglalkozom, teszem föl, és így 50%-kal csökkentettem a kérdéseim számát. Korábban volt egy formális találkozó az amerikai elnök és a kínai főtitkár között. Európában egy újságíró, egy politikus, egy kutató is megkérdezhetné azt, amit én most megkérdezek mi az Európai Unió reakciója arra, hogy Obama a kínaiakkal tárgyal. Nyilván tagállamonként egy kicsit különböző a válasz, de azért van kohézió. Az én kérdésem az, hogy az ASEAN országokban föl lehet tenni azt a kérdést, hogy mi az ASEAN reakciója erre, hogy Amerika közeledik Kínához, vagy ez kizárólag a tagállami szinten kérdezhető meg. Magyarul Európában vannak tagállami részvélemények, de van egy EU-s közös álláspont is. Létezik-e egy hasonló az ASEAN szintjén is. Gómez asszony, egy megjegyzésem lenne csupán. Göbbels úr megjegyzéseire és Veneke úr által elmondottakra reflektál ez. A peer pressure szerintem, és ebben egyetértünk Rulent professzorral, akkor működik tehát csak, hogyha más fajta pressure is van. És ugye szeretnénk, hogyha az ASEAN tagok nagyobb nyomást gyakorolnának az EU-ra, mint például a Magyarország probléma kapcsán, és ugyanez fordítva is érvényes lehetne. A konkrét kérdésem Jonathan Hosland megszólalása kapcsán. hogy az ASEAN képes-e kezelni a dél-kínai tenger, a kínai csatorna és Észak-Korea feszültség gócait. Mit képes az ASEAN ezekben a konfliktus helyzetekben tenni? Rüland professzor ön ugye a pénzügyi válság hatásairól beszélt, és azt is megkérdezte félig, hogy van-e az Azánban valamilyen átalakulás a válság kapcsán. Most a, a G8-ak és a G20-ak csúcs találkozóin, amelynek ugye indonézés tagja, vagy a Pittsburghi csúcs találkozó, amikor a szervezetbűnözéssel foglalkoztunk. Nos, ezek után van-e különbség, hogyha az ASEAN és az EU is cselekszik, és nem csak a G8-ak és a G20-ak? Milyen különbséget tudunk felmutatni? Villámválaszokat kérek, mert még meg kell adnom a Bütikófer úrnak is az összefoglalás jogán a szót. Ki kíván válaszolni a feltett kérdésekre? parancsolja. Én lemondok a megszólásról a időhiány miatt. Én részemről a válaszom nem. Vizsgáltuk az ASEAN számos nemzetközi szervezet tükrében, és sajnos nagyon nehéz kohéziót alkotni az ASEAN-on belül. Kína nagyon meg tudja osztani az ASEAN országokat, a kambodzsai csúcs találkozótól azt remélték, hogy a júliusi miniszteri szintű találkozó majd hoz valamit, aztán kiderült, hogy még egy nyilatkozatot sem tudtak megfogalmazni közösen, annak ellenére, hogy erre erőfeszítések történtek. Tehát Gomes asszony kérdésére nekem az a válaszom, hogy az ASEAN fontos szerepet játszik a biztonsági, főleg a dél-kínai tengeri biztonsági kérdések kezelésében. Ugyanakkor valóban nem egységes az azán, és sajnos hat rá az az meg is uralkodj elve Kína részéről, de az azán egyre erősebb, és én bízom abban, hogy ezt a fajta hatalmi politizálást az azán képes lesz kordában tartani, pláne hogyha az EU-val is, meg az USA-val is összefog, és más ázsiai országokat is bevon. Tehát eh, reméljük, hogy az eszkalálódás, vagyis a második szenárió nem valósul meg. Bütikófer úr, öné a szó, a zárszó. Köszönöm, elnök úr. Én is megköszönöm előadóinknak a kiváló megszólalásokat röviden fogok szólni. Erős meggyőződésem, hogyha azt szeretnénk, hogy jó kölcsönös viszony alakuljon ki két egység között, akkor elképzelhetetlen, hogy az egyik a tanár szerepét akarja játszani, és a másik pedig el kell, hogy fogadja a diák szerepét. Ennek egyenlő szinten kell zajlania, az egyenlők párbeszédének kell lennie, és a főtitkár helyettes úrral mélyen egyetértek, Például a nukleáris ö, semleges zóna kialakítása például kifejezetten olyan téma, ahol csak az egyenlők párbeszéde vezet eredményre. Aztán ráadásul az EU el is van maradva ebben az együttműködés kapcsolatban, de azért valami, mintha nálunk is történne, mert ahogy el is hangzott, most először nemrég a Sángvila ülésen magas szinten képviseltette magát az EU. Akik azt mondják, hogy a külügyi szolgálatnak ö, az együttműködést kell, ö, kereteit kell megteremtenie, és a tagállamoknak pedig ezen belül kell részt venniük. Ami pedig az első kérdésemet illete, az embertől emberig terjedő személyes kapcsolatok építését illeti. Én hiszek abban, hogy az azánon belül ez a legfontosabb. Erre épül föl minden. Egyébként az EU-ban is, erről keveset beszélünk, de az EU-n belül az emberek sokat találkoznak egymással, sokat mozognak, és akkor lehet egyáltalán közös kérdésekről, közös jövőről beszélni, hogyha ezt alátámasztja sok-sok találkozás emberek között, és ennek óriási potenciája van önöknél. Rüland professzor, Portele professzor és Horszlák professzor is elmondták, hogy milyen egymástól különböző új prioritásokat fogalmazhatna meg az Azán és az EU is, Ezeket érdemes lenne mindet kiértékelni a szakbizottsági ülésünk után írásban az EU ezen kapcsolatok részletes elemzésével. Nagyon konstruktív és hasznos volt ez a mai találkozó. Köszönöm elnökünknek a levezetést, megjelent előadóinknak az előadásokat, és főleg főtitkár helyettes úrnak, hogy eljött. Én is köszönöm a részvételt, az előadóinknak pedig az előadásokat. Most akkor rátérünk következő The presentation következő napirendi pontunkra a szalafizmus és a vahaibizmus részvétele a lázadó csoportoknak szerte a világon nyújtott támogatásban és fegyverek szállításában című témánkra illetve ezen két irányzat szerepére az oktatás társadalmi és vallási intézmények életére témára. Kollégák, két tanulmány következtetéseit fogjuk meghallgatni. Az AFET jelentés, a Gomes asszony által jegyzett AFET jelentés kapcsán az egyik Szaúd Arábiával foglalkozik, és Észak-Afrikával. A szalafizmus és vahabizmus részvétele a lázadó csoportoknak a szerte a világon nyújtott támogatásban, az egyik téma, a másik téma pedig a szalafista, vahabista pénzügyi támogatás az oktatási és társadalmi vallási intézményeknek. Megadom a szót a szerzőknek, William Rassimora úrnak és Claude Monikének, akik a European Strategic Intelligence Centernél dolgoznak Brüsszelben mindket, mindketten. Üdvözlöm önöket. Parancsoljon. Ki kíván először megszólalni? Rászimóra úr először. Hölgyeim és uraim, üdvözlöm önöket. Megpróbálom ö, rövid idő alatt összefoglalni tanulmányunk eredményeit arról, hogy a szalafista, vahabista erők hogyan támogatják az oktatási, társadalmi és vallási intézményeket pénzügyileg. Először elmondanám, hogy milyen elvek alapján indultunk el. A szalafizmus nem mossuk össze a vahabizmussal, különbséget teszünk, és vizsgálatunkat kizárólag a szalafizmusra ö, koncentráltuk. Az első nagy különbség az, hogy a vahavizmus a politikai hatalomhoz közvetlenül ö, kapcsolódik Szaudarábiában elsősorban, míg a szalafista világ inkább független szervezetek, független politikai csoportosulások mozgalma. Mind a kettő radikális. A szalafista egy eti, elitista mozgalom, és nagyon erőszakos, de nem kötődik az államhatalomhoz. És megvizsgáltuk a pénzügyi támogatások dinamikáját a különböző oktatási, vallási, társadalmi szervezetek vonatkozásában, egyes országokra külön lebontva a vizsgálatot. Boszniáról szól az egyik tanulmány rész, mint európai országról, aztán a tunéziai forradalom utáni helyzetet vizsgáltuk, amely az, az észak-afrikai világot képviseli. Pakisztán volt a harmadik vizsgált ország, azért mert határos ugye Afganisztánnal, ahol tíz éve háború zajlik, és Indonéziát is választottuk, mint negyedik vizsgálati alanyt, mert ez egy egyre erősebb gazdasági hatalom, és az egyik legnagyobb iszlám országa a földgolyónak. Egyiptom esetében azt szűrtük le, hogy a szalafizmus a legutóbbi időben mégiscsak elkezdett kötődni a, az államhatalomhoz. Ugye az elnök elköldése után az új kormány sikeresen befolyásolta a szalafista mozgalom. 120 ezer tagja van a szalafista mozgalomnak hivatalosan Egyiptomban. A, a muzulmán testvériséggel szorosan összefüggésbe hozható. 20, 1926-ban kezdődött a szalafista mozgalom, de soha nem indult választásokon ez a mozgalom. Doktrinája az, hogy a politikai életet kívülről kell befolyásolni, és a szalafisták azt gondolják, hogy a politika megoszt, ezért nem szabad a politikától sokat várni és hinni benne. Ez határozta meg őket az utóbbi 50 év során. Ők a szalafizmus, az egyiptomi szalafizmus különösen egy külső radikalizmus tehát, amikor Nasser elnök meghalt, és a nasserizmus megbukott, akkor Szadat került hatalomra, és átalakultak a hatalmi struktúrák, az USA-val való kapcsolatrendszer és a közel-keleti kapcsolatrendszer. Anwar Szadat idején a szalafiták először nyertek jelentőséget. Két vonalon egyiptomi egyetemisták körében terjedt a mozgalom, akiket már a vahavisták Szaudarábiából megdolgoztak, és másfelől pedig a szunnita mozgalomon belül alakult ki, az Elazar féle mozgalomban. Az egyetemisták a szaudarábiai vahabista mozgalom által már ugye, tehát befolyásoltak voltak, és a szaudi példát tekintették érkövetendőnek, hogy vallási iskolákat alapítottak a vahabiták, és ezeket komolyan megfinanszírozták egyes mecseteket is, és az első generációja az egyiptomi diákoknak gyakorlatilag ezt a szaudi irányt képviselte, sőt aztán vissza is tért hazájába, és akkor még konkurenciában állt a muzulmán testvérekkel, de abban egyetértettek, hogy szociális hálót kell kialakítani muzulmán szervezeteknek, hogy a lakossághoz közel kerüljenek. Egy évvel az első egyiptomi elnökválasztás előtt, a forradalom előtt a szalafista mozgalom ö, majdnem az ellenzék legerősebb erejévé vált. És úgy gondoljuk, hogy most még korai az állásfoglás arról, hogy milyen irányba fog ez tovább, tart, tovább fejlődni, és kik lesznek majd a szalafisták társai, és hogy a muzulmán testvériséggel a viszonyuk hogyan alakul. A tendencia az, hogy van ugyan ellenzék, de ez ellenzéket kontrollálják, és ami a finanszírozását illeti az oktatási szervezeteknek, a szalafisták továbbra is fenntartanak szaudi mintára iskolákat, intézményeket, és ezekkel például Kvatárban is sikeresek, bár Kvatárban a muzulmán testvériség erősebb, és a két mozgalom gyakorlatilag vetélkedik egymással a befolyásért ezekben az országokban. Tunézia. a a a celui de l'Égypte. Tunézia kicsit hasonlít Egyiptomhoz. Az első fázisban láthatjuk azt, hogy a szalafisták megjelennek a Benali ö, rezsim alatt, aztán van még egy gondolat, ami sokszor felült a fejét a régióban. A szalafisták nem igazán ö, politikusok, ezt idézőjelben mondom, de egy érdekes ellenhatalmat jelentenek a muzulmán testvériséghez képest. Tunéziában ez az Enada pártot jelenti konkrétan. Van egy elvi megegyezés, Ben Ali megengedi, hogy a különböző szalafista, tunéziai szalafista mozgalmak ellátogathassanak Szaudi-Arábiába, Hasonló helyzet tehát, mint Egyiptomban, visszatérhetnek ezek a személyek, illetve Tunézia felé pénz is áramlik. A közel-keleten láthatjuk, hogy a vahavisták vagy elviselik a szalafistákat, avagy nem, és a ugyanez igaz a muzulmán testvériségre, és mindez attól függ, mindez ország függő a közel-keleten, tehát vannak ilyen is olyan esetek. Tunéziában viszont a szalafista, mozg, a szalafista mozgalmak, amelyeket a Szaúd-Arábia támogat, és amelyek ugye versenypozícióban vannak az Enádával, nos, ezeknek a mozgalmaknak sokkal markásabb, erőszakosabb jellege van, mint Egyiptomban. Nap mint nap tüntetéseket tapasztalhatunk Tunéziában. Az egész országban vannak úgynevezett halálmilíciák, akik a jó erkölcsöt ellenőrzik, betartását ellenőrzik. Ezek szalafisták, nem az enadából eredethetőek. Tehát mind a két, mind a két iskola megvan. Tunéziában jelenleg a szalafista mozgalmakat egyre inkább átjárja a szaudarábiai finanszírozás és elképzelés. Boszniában nagyon kicsi a szalafisták aránya, 3000 személy vallja magát Boszniában szalafistának, 1 millió 400 ezer muzulmán van egyébként az országban, tehát elvileg nem igazából sikeres a szalafisták ottani jelenléte. Ugye Európáról van szó, de a megjelenés, illetve a terjeszkedés ugyanolyan stratégiával történt, a jugoszlávia háború, a polgárháború alatt történt mindez. Számos ország finanszírozta ezt a Boszniát támogató milicisták keresztül történt mindez, aki Szerbiával szemben támogatták Boszniát. Itt is van egyfajta versenyhelyzet, ugyanúgy, ahogy közel-keleten Irán fegyverrel látta el a szunnita harcosokat. Szaudarábia azonban azt gondolja, hogy itt egyfajta hajtóvadászatról van szó, és nagyon komoly pénzösszegeket szánt erre a célra. Valószínűleg 350 millió dollár volt ez tavaly. Ezt a pénzt közvetlenül ö, fegyverkezésre költötték. A korábban ugye korábban nem volt egy, korábban egy kicsit szerényebb volt a helyzet. Nos, A Jugoszlávia háború nagyon drámai volt, és miután megkötötték a békét, egy, egy hálózatot építettek ki, egy szalafista hálózatot, még most is, még most is ugyanazzal, ugyanazzal a rendszerrel karitatív hálózatot alakítottak ki, mecset hálózatot, iskola, oktatási hálózatot, és bizonyos oktatási programokat finanszíroznak. Elvileg ez nem gond, hiszen látható, hogy statisztikai szempontból a szaudiak itt nem voltak sikeresek, és Bosznia ugye mégis európai földön van, és ellenáll a vahabista doktrinának. De azért vannak itt nyugtalanító jelek, hiszen az európai az európai felderítők, akik a terrorista hálózatokat, hálózatokat gyűjtenek információt, látták, hogy már 2005-től terrorista mozgalmakhoz tartozó egyéneket találtak Boszniában, akiket egyértelműen a szaudiak finanszíroztak. Tehát a helyzet igencsak bonyolult. Nézzük Pakisztánt. Nos, a jelenlegi helyzet visszavezethető nagyban oda, hogy már az első afganisztáni háborúban is érdekelt volt Pakisztán, itt a Szovjetunió által vezetett háborúra gondolok, tehát fontos a történelmi háttérre is gondolni, de Később hasonló helyzet alakult ki. Szaudarábia akkor is, tehát már a szovjet idők alatt is nagyon komoly finanszírozással rendelkezett. A pakisztáni, a pakisztáni hatóságok eléggé elnézőek voltak, illetve szívesen vették a szaudi finanszírozást, szintén karitatív szervezeteken keresztül, vagy hálózatokon keresztül alakultak, vagy vetették meg ott a lábukat a szaudiak, és ez sokkal komolyabb hálózat, mint az egyiptomi, a boszniai vagy a tunéziai hálózat. Egy mindennapi terroris, terrorizmussal foglalkozó hálózat alakult itt ki. A sítákat és más pakisztáni kisebbségeket támadtak meg a az ország északi részeken, a pastú részeken és Karasi területén helyezkedtek el, és megtámadta. Ugyanaz a modell valósult meg, tehát mecsetrendszer, karitatív hálózat, iskola vagy oktatási rendszer és az, in, az intézmények bizonyos finanszírozási módszereken keresztül katonai vagy terrorista szerveket finanszíroznak. és sokszor négy-öt jegyű összegekkel is támogatják ezeket a mozgalmakat. Nézzük Indonéziát. A vahabita támogatás érkezett itt is, bizonyos mozgalmakat támogattak, de nem igazán lehet ezeket szalafistának nevezni, inkább jelentősen hagyományőrző mozgalmakról van szó. Azt láthatjuk, Pakisztánban, hogy a hatóságok elfogadták, és akár végül is erre demok- egyfajta demokratikus jelleget is le lehet húzni. Tehát az összes típusú iszlám mozgalmat elfogadták, ha ezek nem kezdenek illegális vagy terrorista tevékenységbe. Láthatjuk, hogy ez nem nagyon sikerült, hiszen nagyon sok probléma ütötte fel a fejét. Míg egy dolog, gyorsan levonnám a következtetéseket. Ezen tanulmány készítése kapcsán az lepett meg minket nagyon, hogy ugye a nagyon hagyományőrző ortodox mozgalmakkal kapcsolatban van egyfajta van egyfajta előítélet, ez pedig az, hogy hogy nem tud, a, nem tud alkalmazkodni a modern időkhöz, viszont ezen mozgalmakról ez nem mondható el. Nagyon is jól tudnak alkalmazkodni. És sokszor a befogadó országok nagyra nyitják kapuikat, és nagyon komoly siker, hely, sikertörténetekről van szó. A kollégám fogja folytatni, nem csak Afrika északi részéről lehet elmondani. Köszönöm. Elnök, Moniké úr fogja folytatni. Köszönöm szépen, elnök úr. Én ö, nem az országonkénti bemutatást választottam a vahabista és szelafista mozgalmak hatására és ezek támogatásának bemutatására a terrorizmus finanszírozása kapcsán, hanem Megpróbálok egy olyan kontextust felvázolni, amely két szóban azt jelenti, hogy ö, megnézzük, hogy honnan jön és hová megy a szalafizmus. A szalafizmus, a katonai jellegű, az erőszakos szalafizmus a 60-as évek végén, 70-es években jelent meg Észak-Afrikában és a közel-keleten, Egyiptomban különösen. 70-es évek ben és a 80-as években számos támadást intéztek a szalafisták a rendszer ellen, és szadatot is ugye ők gyilkoltatták meg 81-ben, tehát egy politikai terrorizmust végeztek, több tucatnyi támadást hajtottak végre, de főleg Szarudazsit régióra koncentrálódott az Egyiptomon belül ez a támadás sorozat. Tehát frontálisan megtámadták az egyiptomi kormányt és államot, mert úgy gondolták, hogy a szalafisták, hogy az egyiptomi kormány nem legitim, mert letért a sárja jog útjáról, és nem lehet modellértékű, az állam szervezés szempontjából. Tehát Egyiptomot egy hulláma öntötte el, pont az izraeli háború idején a belső szalafista terrortámadásoknak. Tehát megpróbálták megbüntetni az egyiptomi államot, és ezt kétféle módon tették, vagy katonai támadások formájában, megtámadták a rendőrséget, a katonaságot, vagy a turisták ellen irányították a fegyvereket, az amerikai katonaság elleni tüntetés mm, képpen. A szelafistákat azonban Egyiptomban visszaszorították, Algériában egy kicsit más volt a történet, Algériában olyan stratégiát követtek, amely éveken át abban teljesedett ki, hogy az egyiptomi kormány sikertelensége kapcsán megpróbáltak a vahabizációnak Algériában korlátot szabni, 62-től kezdve. És itt még súlyosabb következményei voltak a kiterjedt szalafizmusnak. A választások után 80 nos, évek végén teljesedett ki a mozgalom. Gyakorlatilag polgárháborúba nőtte ki magát, és százezer halott áldozata volt és amit most Szíriában látunk, az is ahhoz volt hasonlítható a szelafista erők előtörése, előretörése. De végül is megbuktak, mert kevésbé voltak láthatóak. A modern szalavizmus rendszerszerűen küld szalafista terroristákat a közel-kelet országaiba, és mindig olyan pillanatokban, és ez jellemző rájuk, ahol háborús helyzet van, mint például az oroszok megtámadták Afganisztánt. A szovjet elnyomás elleni ellenállás idején több tízezer önkéntes Pakisztánból, Szaudarábiából, Algériából, egyéb muzulmán országból származó önkéntes ment oda, hogy harcoljon nem is annyira az oroszok ellen, mint ö, annak érdekében, hogy meghonosítsa a szalafizmust és kialakítsa az ellenállás sejtjeit. Ezekben a szervezeteken belül Osama Bin Laden is ugye ott volt, mint egy ismert szereplő a 80-as, 90-es években, akinek nagyon konkrét terve volt arra vonatkozva, hogy a szovjetek kivonulása után Afganisztánból hogyan kéne egy modern szalavizmust csinálni. Ben Bin Laden és az őt körbevevő egyiptomi szaudarábiai tanácsadók köre, az al tehát három dolgot akart elérni az modern szalafizmus jegyében. Először is politikai céljai voltak, egyesítés, világos volt az üzenet. Éveken át hiába harcoltak a helyi kormányzatok ellen, mindig vereséget szenvedtek. Egyesüljünk, mondták. Második céljuk az volt, hogy stratégiát kövessenek, tehát ne csak sporadikusan lépjenek föl egymástól független támadások formájában, hanem legyen egy egységes iszlamista ellenállás, és a szalafisták döntsék meg a kormányok hatalmát összefogva. Nincsenek gyakorlatilag külföldi országok ilyen szempontból. Az USA, az Európai Unió támogat rendszereket, képez ki katonákat és készít fel kormányokat a közigazgatásra, ezt kell megdönteni, és sikerült is alapvetően az USA-t is, az Európai Uniót is megrendíteni, és a harmadik célja Assaba Bin Ladennek az volt, hogy láthatóbbá váljon, pénzügyi eszközökkel, propagandával kiépítettebb legyen a hálózat, és az izolációból az egyes szervezetek kitörjenek, és ö, legyenek emberek, akik képviselik a mozgalmat. Például ugye az algériai egyiptomi konfliktusok során ö, sokféle nemzetiségű ember részt vett ezekben az akciókban. Ö, 98-ban például a francia világ, világbanosság kapcsán az al qaeda Párizs ellen is tervezett támadást, algériai szakértőket próbáltak alkalmazni, hiszen ők értették a frankofon viszonyokat, de a végrehajtásban marokkóiakat alkalmaztak a támadások megtervezésekor, amely persze nem történt meg, mert a francia hatóságok leleplezték a szerveződést időben de ez a háromszoros cél, ez a fajta félelemkeltés, tehát politikai célok, a propaganda, a pénzügyi szervezés, gyakorlatilag a dzsihádnak a különböző megvalósulása, és a szelafisták nagyon is felfogták, hogy mi a globalizáció. A második gondolat menet 2001-ben kezdődik, amikor a szalafisták megtámadták az afganisztáni katonai felépést október 11-én, és szétszóródtak az országban, hogy megerősítsék a mozgalmat, illetve úgynevezett franchise rendszerben exportálják azt a globális szelafista ellenállást helyi szinten, helyi szereplők részvételével. És legalább 12-14 olyan ö, mozgalom van, amely gyakorlatilag a globális szelafizmusból nőtt ki, ö, Afganisztánban. A Lakap, az Al-Shabar, a Jemai Samia dél-keleten, aztán még az USA-ban és Európában is működtetnek szervezetet. Ez a franchise rendszer az Al-Qaeda túlélését nagyon ügyesen garantálta, mert a, a New Yorki támadás a 911 után is Zaviri, Zaviri és Bin Laden körül olyan kör épült ki Pakisztánban, amely képes volt arra, hogy megszervezzen és finanszírozzon is további nagy támadásokat, és második körben pedig remélem, hogy lesznek majd kérdéseik, ezekre szívesen válaszolok. A dzsihád kiterjedését szolgálták. A dzsihád is globalizálódott. Ugye most már 12 hónapja erről beszélünk Európában, az USA-ban is. A szalafisták Európának jövője tekintetében nem lehet látni, hogy bukásra vannak elítelve, vagy további sikerre. Szíriában most pont erről zajlik a konfliktus. A szalafizmus esetében nem egyértelmű, hogy visszaszorulóban van-e, vagy pedig akár megvan benne a potenciál arra, hogy kiterjedjen. Köszönöm szépen. Merci. Merci, vraiment merci. Alors le Köszönöm szépen. Első felszólalón Gomes asszony lesz. Parancsoljon. Euh, Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani. Lenyűgöző volt az előadás. Nagyon érdekes volt. Egy kérdést szeretnék föltenni. Az imént Rasimora úr Szaudarábiáról sokat beszélt. Most úgy beszélünk Szaudarábiáról, mint államról, vagy különböző csoportosulásokról, vagy egyénekről, vagy vallási csoportosulásokról. Mit értünk Szaudarábia alatt? Itt van a nagykövet is, nagyköv, szaudi nagykövet úr, nyilván ő is hozzászól majd. Sokszor hallottam már ilyen jellegű előadásokat, mint amit ön, el, mint amit ön fölvázol, de hogyan lehet különbséget tenni? A dolgok változnak-e, avagy sem Szaudarábiában? Hiszen ne felejtsük el, hogy Szaudarábia kötődik nagyon sok terrortámadáshoz is. Ez az alkaidának például az egyik célpontja. Aztán Monigé úr Száhelről és Szíriáról is beszélt. Említette, hogy az akmi és, ezzel, és kapcsolódók a Boko Haramhoz Nigériában, tehát észak Afrika és Nigéria között van egyfajta kapcsolat. Ennek van egyfajta törzsi jellege? Hogyan lehet ezt a két dolgot összeegyeztetni? Még egy dolog. Hogyan lehet a leghatékonyabban segítenünk annak érdekében, hogy ezek a mozgalmak hogy ezeket a mozgalmakat ne fogadják szívesen, illetve ne tudjanak megtelepedni. Köszönöm. No, oh, Romero López. No. No, no. Gracias, presidente. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani én is. Itt vagyok, itt vagyok, mondja Romero López asszony. Szeretném megköszönni azt a tanulmányt, amit már régóta vártunk, nagyon aktuális a dolog, nagyon sok kérdés felmerült ezen témával kapcsolatban. Az a helyzet, hogy az az általános tájékoztatás, amit kapunk, még mindig nem elég mély. Anna Gomes asszony is utalt erre. Tudnunk kell, hogy ki van az egyes csoportosulások mögött, ezek alapítványok, vagy magánszemélyek, vagy, vagy, vagy államok, sokszor ezek a nemzetközi alapítványok nem látják, vagy nem láttatják, hogy ki van mögöttük politikai pártok, vagy kik. Európa sokszor próbál segíteni, de itt Európában megvannak a különböző ellenőrző szűrők, a terroristákkal nyilván nem lehet ezt elmondani. És ott vannak a különböző pénzügyi hálózatok. Szerintem sokféle módon meg lehet fékezni ezt a mozgalmat. Pontosan milyen egyetemekről, milyen mecsetekről, milyen alapítványokról van szó. Mert ha nem beszélünk konkrétumokról, akkor tényleg csak az általánosságok maradnak, és akkor nem beszélünk a lényegről. Erre van szükség ahhoz, hogy igazi együttműködést kezdjünk, szűk, szorosabb együttműködést, is így segíthetnénk Katarnak és Szaúd-Arábiának. Tudnunk kell, hogy pontosan milyen együttműködésre van szükség. Még a nőkről kell néhány szót szórnom, mert ezek az ultranacionalisták nem a nem a kereskedelmi jog vagy a büntető jog ellen emelik fel szavukat, hanem a polgári jog ellen, ezért is fontos a nők helyzetéről beszélni. Kolléga Giannaku. Giannaku, képviselő. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm Gomez asszonynak kezdeményezést, mely tőle származik. Neki köszönhetjük, hogy majd a két szakértő ellátogatott hozzánk. A politikai realitáshoz nagyon közel áll ez a téma. Szaudarábia szerepét emelte ki a szakértő. Most Szaudarábiának nagyon szoros kapcsolatai vannak minden nyugati országhoz és éppen ezért attól tartok, hogy emiatt senki nem beszél ezekről a kérdésekről, mert komoly gazdasági kereskedelmi érdekek játszanak itt szerepet, ott az olaj, és többi. Persze, lehet hallani híreszteléseket Szaudarábiáról, hogy Szaudarábia finanszírozza ezeket a csoportokat. Az is ismert, hogy ezek a szervezett csoportok elsősorban a képzés és karitatív tevékenység területén eh, vannak jelen nagyon aktívan. Egyiptomban az egész képzést áthatják, az iskolákat, egyetemeket, kevés kivétellel szinte minden oktatási intézmény a muzulmánok kezébe került. Mi az önök véleménye? Hogyha ebből indulunk ki, az önök véleménye szerint Európa az ezen országokhoz fűződő kapcsolat vita révén felvetheti ezeket a kérdéseket, anélkül, hogy ez e, aggályos lenne, és ezek az országok arra a következtetésre jutnának, hogy Európa beavatkozik az ő hagyományaikba, hiszen állandóan a hagyományokról, emberi jogokról beszélnek ezek az emberek. Ugye a sária is hagyomány része ezen országok szerint. Ezért kérdezem, hogy az Európai Unió tulajdonképpen hogyan vethetné fel ezeket a kérdéseket, az emberi jogok megsértését, anélkül, hogy ilyen reagálást idézne elő? Köszönöm szépen. Mi lesz a szalafizmus jövője Európában? Lenne az első kérdésem. Mi van mindenáóval a Fülöp-szigeteken? Az ottani kormány hogyan reagál erre a helyzetre? A harmadik kérdés pedig az, hogyha a Hassad, Assad rezsim megnyeri gyakorlatilag a polgárháborút Szíriában, akkor ott mi lesz a szalafizmus sorsa? E, l'ultimo è il collega Köszönöm szépen. Grzyb úr az utolsó hozzászóló, kérdésvető. Prezidente, e, ja mam dwa pytania do panów. Köszönöm, elnök úr. Ezek a kérdések kapcsolódnak az Al-Qaida történetéhez is. Osama Bin Laden eh, Szaudarábiából ment Szomáliába, és onnan került Afganisztánba. A kérdésem az, hogy a vahabizmus és a szalafizmus eh, kapcsán eh, voltak előjelei annak, ami utána történt? And second question. 5 percük van a válaszra, de úgy tűnik, hogy van még egy kérdés. És majd utána kérem, hogy mind a kettőre együtt válaszoljon. Tehát még egy kérdés, de kérem, hogy nagyon gyorsan telje fel és tömören. Befejeztem. Nincs sok időnk, nincs több időnk. Nincs több kérdésre idő. Röviden, gyorsan megpróbálok válaszolni Gomes asszony kérdésére, hogy a Szaúd-Arábia alatt mit értünk? A vahabizmus Szaúd-Arábiában mit jelent? Jelentésünkben mi nem a szaudi királyságot nevezzük néven. Nagyon bonyolult a közel-keleti világ, nagyon sok belső konfliktus van ott is, regionális különbségek is vannak, és a Szaudi Arab, Arabiai Királyság, vagy Törökország, vagy Katár összehasonlíthatatlan különböző világok de voltak Boszniában, Szaúd-Arábiából finanszírozott harcosok, ez biztos, és ők nyíltan támogatják az Assad rezsimet is. Nekünk az a benyomásunk, hogy rendszer szerűen, ebben a négy országban, amit vizsgáltunk, egy nagyon szélsőséges, fundamentalista iszlám irányzat behatol egy harmadik országba, utazók, diákok formájában, tehát legálisan megérkeznek, de képviselik a legszélsőségesebb iszlámot, és egy nagyon általában zűrzavaros politikai helyzetben, polgárháborús helyzetekben a regionális erők valamelyike kisajátítja őket magának, illetve ők direkt keresik az ilyen helyzeteket, és Szaúd-Arábiából finanszírozzák állami és privát forrásokból ezeket az embereket. 2002-ben ugye Boszniában vagy Pakisztánban azt láttuk, hogy karitatív szervezetek formájában jelennek meg, és ö, ugyanakkor a karitatív tevékenység mellett terrorista tevékenységet is finanszíroznak ebből a támogatásból, amit kapnak. Tehát bemutatható, hogy Szaúd-Arábia így végül is terrorista hálózatokat finanszíroz de az is tény, hogy Szaúd-Arábia a terrorizmus célpontja is, és az elhárítás kimutatta, hogy saját állama ellen is fellép a karitatívnak áldoz, álszázott terrorista szervezet. Tehát lehet, hogy nem volt szándékos a terrorizmus finanszírozása, de végső soron megtörtént. Megosztottuk ugye az időt, nagyon röviden még a szalafizmus jövője tekintetében, hogy Szíriában mi lesz majd, ha esetleg Assad nyer, az Assad rezsim esetleg fennmarad. Jelenleg nagyon nehéz ö, ezt elképzelni, hogy Assad teljes körű győzelmet arasson, ez ugye most már már 84 ezer áldozata van a harcoknak, és a szalafisták nyilván itt is nagy számban jelen vannak, de mindenképpen kisebbséget kép, képeznek, egy új felbomlott egyensúly veszélyesen kinyithatja előttük a terepet, tehát ezt meg kéne akadályozni. Oroszország és az Egyesült Államok és Szaudarábia is nagyon ambivalens módon áll hozzá a kérdéshez. Izrael nem, a helyzet nagyon bonyolult. A politikai felelősség szétdarabolódik, és nagyon nehéz megmondani, hogy ki mögött ki áll. Nehéz azt leszögezni, hogy egy valódi politikai akarat állna amellett, hogy terrorista szervezetek finanszírozásával is részt vesznek ezek a külső hatalmak a konfliktusban. Válaszolnék Gomez asszony második kérdésére. Próbálom gyorsan megtenni. A Boko Haram és az Akmi közötti kapcsolatról szólt ez. Alapvetően két különböző típusú mozgalomról van szó, az Akmi nyilvánvalóan szalafista mozgalom, az alap szalafista elképzelésnek felel meg, tehát hogy egy, egy, kalifát, egy szalafista kalifátust akarnak létrehozni. A másik mozgalom pedig a vérontás, son alapul, tehát a nigériai keresztényeket végzik ki, és a nigériai hatóságok ellen lépnek fel. Lehet, hogy a két dolog, két mozgalom kapcsolódik egymáshoz. Nos, Franciaország maliberi fellépése közeledést eredményezett a két mozgalom között, ugye francia francia túszokat ejtettek, a Boko Haram eh, követte ezt el a TUSZ ejt, ejtést, és az is nyilvánvaló, hogy a Boko Haram tagjai követték ezt el, de alapvetően eh, bűnügyi célokkal pénzhez szeretek volna hozzájutni, de ez végül nem történt meg. A Boko Haram ketté szakadt, egy kisebbségi ág alakult ki, de a politikai ága vagy szárnya ennek sokkal közelebb áll az akmihoz. A száheli övezetben történtek, vagy történő dolgok destabilizálhatja a régiók, régiót egészen Kamerunig, vagy Nigériáig. Érhetelennek a hatása. Európai szalafizmus következő kérdés. Hát erről körülbelül 14 könyvet lehet írni, és két óráig vitatkozni. Európában a szalafizmus nagy lépetekkel halad előre. A felderítés, vagy a hírszerzők is ezt mondják. Ez a például Belgium biztonságával kapcsolatban ez a legkomolyabb fenyegetettség, a szalafisták háttérben vannak sokszor. Európába, Európából a szunita felkelése Szíriában 800-an, ezren mentek el, mögöttük is szalafisták vannak, tehát nem attól kell tartani, hogy mindenki ágy alatt megbújik egy szalafista, de itt vannak a szalafisták Európában. Hogy prov- sokszor provokálják az európai lakosságot, szét akarják választani a muzulmánokat a nem muzulmánoktól, de a terrorizmust is láthattuk, például az elmúlt év során. Nagyon sok ilyen terrorista fellépés volt. Az, most 2012. március óta 7 ilyen, 7 ilyen terrorista akció volt, az, el, az elő, megelőző 20 néhány éven pedig egy sem. Azt hiszem, hogy a kollégám a többi kérdésre egyértelműen válaszolt. Nos, ha a szalafistákat megverik Szíriában, akkor nyilván világ szinten is hátra, vagy visszahúzódik majd a szalafizmus. Nézzük a szalafizmus és a vahamizmus közötti kapcsolatot. Gribur tette fel ezt a kérdést. Nehéz ezt valóban megérteni, körülbelül nagyjából, sematikusan válaszolnék. A vahabizmus inkább arról szól, amit Teraszimora úr beszélt, propaganda, vallási ö, uszítás, pedagógiai és pszichológiai munka, és nem annyira a tettekben nyilvánul meg. Viszont a szalafistákat sokszor a vahabisták finanszírozzák, tehát nehéz ezt megérteni. Még egy utolsó dolog Szaudarábiáról. arábiáról Tudjuk, hogy az, Ar- az al qaeda és más terrorista csoportok kasszáját gazdagították a szaudi pénzek sokszor, még akár a királyi család tagjaitól is származhattak ezek az összegek, és erről számos tanulmány bizonyíték szól. De nem a szaudi államról van szó. A szaudi titkos szolgálat, illetve az európai és amerikai uh, titkosszolgálatok imáron együttműködnek, és ez egy elég jó együttműködés. A Szaúd-Arábiában sok magánfinanszírozás, vagy ból sok magánfinanszírozás érkezik a vahabistákhoz, de jelenleg megfelelő szintű a szaudiak és az európaiak, illetve amerikaiak közötti titkosszolgálati együttműködés. Köszönöm. Kollégák, szeretném emlékeztetni önöket arra, hogy a következő napi rendi pontunkat zárt ülésen tárgyaljuk meg. Ezért kérem mindenkit, aki nem vesz részt az zárt ülésen, hogy hagyja el a termet. Néhány perc múlva folytatjuk tehát.